Okay, colleagues, we're going to begin. Nos, kedves kollégák, elkezdjük a délutáni ülésünket, ami egy nagyon fontos meghallgatás. Az AKC-EU kapcsolatokról Linda Mekeven vagyok, a Fejlesztési Szakbizottság elnöke. És én vezetem az első részét ennek a meghallgatásnak, utána Franz Engelnek adom meg a szót, itt mellettem ül, aki um, vezeti majd az ülést, és beülök a sorok közé. Ez egy nagyon fontos meghallgatás, nagyon fontos kérdést taglal, és ezért nagyon örülünk, hogy ilyen fontos vendégeket hívhattunk meg. Kunduns, a DEFCO főigazgatóság az Európai Bizottság DEFCO főigazgatóságának főigazgató helyettese, Sibu Siv Ngezulu, Sváziföld nagykövetem, aki az AKC nagyköveti bizottságának alelnöke, és Vivanu Gnasunu, aki pedig az AKC államcsoport főtitkár helyettesem. Sorry, I've, this is, this, it's not the right one. Where is this? So I'm going to introduce, we have, we have a number of speakers. They'll be introduced actually in each panel. It's probably better if... Úgy gondolom, hogy minden levezető elnök majd a saját paneljét mutatja be, a saját pódium ré, vita résztvevőit. Én tehát a bevezető pódium vita résztvevőit mutattam be. Nagyon aktuális e vitát már lefolytatni, hiszen talán tudják, hogy a az AKC, tehát az AKC EU jövendőbeli um, kapcsolatairól szóló mandátumot a tanács adja meg a bizottságnak, és tárgyalási mandátumot, és hivatalos tárgyalások szeptemberben kezdődnek. A Fejlesztési Szakbizottság részéről szóbeli kérdést intézünk a bizottsághoz és a tanácshoz, amelyről az Európai Parlament plenárisán lesz vitam angol változatát ennek a kérdésnek megkapták, és a DEVE áprilisi szakbizottsági ülésén szavazunk erről, és a kollégáknak mondom, hogy április 6-án 12 óráig, ez egy pénteki nap lehet beadni módosítókat e szöveghez. Mielőtt átadom tehát a két szekció levezető elnökének a szót, előbb áttekintést kapunk Ludger Knunhardt professzortól, aki a ZEI, a Bonni Egyetem ZEI, vagy Európai Integrációs Intézetének igazgatója, ő tekinti át az EU átkácsi viszonyokat Önieszó Kunhárt professzor úr. Köszönöm szépen, állakasszony, excellenciás hölgyek és urak, igen tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Az Európai Bizottság mandátumra vonatkozó javaslata múlt év decemberében került publikálásra, és ez jobb, eh, mint amitől sok szkeptikus félt. Van persze még mit javítani a szövegben, de elég becsvágyó a szöveg, eh, melynek célja az, hogy eh, a stratégiai fókuszt és a politikai becsvágyot megerősítse, közös értekekről, érdekekről, közös értékekről beszél, és persze egy csomó kérdést nyitva hagy a konfliktusok, illetve a konfliktusok során létrejövő végrehajtás kérdéseit. Az akadályokról is beszél ez a szövegjavaslat, de ugyanakkor az egész szövegem a duplikáció veszélye fut végig. Engedjék meg, hogy három kulcskérdésről szóljak, amelyet megítélésem szerint az elkövetkező vitában el kell mélyíteni. Egyrészt a branding kérdésem. A bizottság elismeri, hogy milyen nagyon fontos a jogilag kötelező megállapodás, melynek célja az lesz, idézek, egy új megállapodást kötni, amely három regionális alszerződésből áll, egy közös alapra építve a Afrika Karib térséggel és a csendes-óceáni térséggel való meg, megkötött regionális szerződések specifikusak, talán túl specifikusak is, de gondolom, hogy az Európai Uniót nem akarják Észak-Afrika vagy Latin Amerika fele kiterjeszteni, de mégiscsak valamilyen kreativitásra van szükség ahhoz, hogy milyen jogalapon lehet két régiót megszólítani. Talán érdemes volna egy EU regionális kompaktot kialakítani. Ami pedig az általános közös alapot illeti, a szöveg ebben is nem, ebben sem elég konkrét, adhok állam és kormányfői csúcsok nem megfelelőek arra, hogy ezen a szubstanciális kérdésekhez hozzájáruljanak és javítsák a világ kormányzását. Ez a közös alap pedig éppen eh, az az alap lenne, amely javítaná a világon a kormányzati munkát. Korábbi írásaimban egy EU-AKC társulási szerződésre tettem javaslatot a kotonai megállapodás szerződés folyamányaképpen, és biztos vagyok benne, hogy Mm, az a contingent city um, tisztázatlan vagy nem világos megfogalmazását elkeríti majd a szöveg, elkerüli a szöveg. Másodszorban geopolitika. A bizottság joggal kezdi azzal, hogy az új szerződéstről azt mondja, idézek, politikai partneri viszonyt hoz létre, úgy, hogy békés, stabil, jól irányított, prosperáló és ellenálló államok és társadalmak jönnek létre. Ez igaz persze, de ez csak az AKC oldalra tekint a partneri viszonyban, vagy pedig tekint -e ránk is az EU tagállamokra. Itt is a prosperáló, ön ellenálló társadalmak itt is céle vagy sem. Csak akkor válhat valóság ez a szerződés, hogyha az érdekek mind az LKC partnerrégiók és az EU saját belső érdekeit is szolgálják. A megújuló partneri viszony geopolitikai jelentősége nagyon fontos, hiszen tudjuk, hogy hamarosan 27 EU tagállam és a 79 talán 80 Ákácsi ország az ENSZ, szerző, ENSZ tagjának mintegy 50%-át teszi ki, ezért fontos, hogy az ENSZ-en belüli fellépés is láthatóbbá legyen az EU Ákácsi országokkal együtt. Talán egy EU-AKC koordinációs egységet volna érdemes fölállítani, ez ENSZ, az EU-ENSZ képviseletének égisze alatt? Ez egy kérdés volt. Ugyanakkor az AKC országok más országokkal a világban is együtt akarnak működni, függetlenül az EU-val való kapcsolatoktól. Teljesen legitim ez az AKC régiók és régió csoportok által megfogalmazott érdek, és az EU szerény véleményem szerint a megerősíthetné a regionális csoportok megfigyelői státusát az ENSZ-ben, az EU megfigyelői státuszának megfelelően. Persze a globális rend a megbízható stabilitási pilléreken múlik, és így megfelelő projekteket kell útjukra indítani. Az e AKC EU szerződés jó példával járhat elő, ugyanakkor az ENSZ fenntartható fejlődési céljai gyakran ellentmondóak és hiányoznak a végrehajtási mechanizmusok. Az új szerződés itt egy erős multilaterális példával járhat elől, és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak jogilag kötelező érvényi végrehajtására adhat keretet és példát. Ilyen módon tehát a multilaterális világrendhez járulhat hozzá jelentősen segíthet abban is, hogy az AKC országok között is az együttműködés jobban működjön. Az ENSZ migrációs egyezmény is egy nagyon fontos közös érdeke volna ennek az, orsz, ennek az együttműködésnek. Harmadik pont Brexit. A bizottság javaslata semmilyen módon nem beszél arról, hogy milyen dekonstruktív hatása lesz a Brexitnek az AKC országcsoportra, illetve az EU-AKC kapcsolatokra. Ez egy kérdés, amely következőképpen fogalmazható meg, hogy Afrika az EU Egyesült Királyság, vagy az EU AKC kapcsolatokat helyezi majd a jövőben előtérben. Ráadásul a legfontosabb SOS, im, SOS e-, e-mailt Fidzsiről kaptam a Brexit szavazás után, mi történhet a Fiji um, stabilitáshoz, hogyha a Fiji uh, cukor exportra az Egyesült Királyság vámokat vetne ki? Hogyan szervezik meg az ákácsi országok a jövőjüket? Uh, azon országok, akik egyben a Commonwealth uh, tagjai is, a Commonwealth országok persze nagyobb lehetőséggel rendelkeznek azáltal, hogy nem ratifikálják a szerződést, de a félelem hajtja őket. Az EU 27 országcsoportja mit kínál tehát azoknak az országoknak, akik vesztesei a Brexitnek. Ezen felül milyen kihatása van a Brexitnek az Európai Unió tengeren túli területeire? A 25 tengeren túli területből 12 kilép az EU-ból a Brexittel együtt, a brit OCT-k az indiai óceában, a dél-atlanti óceánon és az atlanti és az Antarktiszhoz közel vannak. Például a Falkland szigetek a halászatot veszélyeztethetik, ráadásul az Antarktisz elérését is nehézé teszi, hogyha a Falkland szigetek nem az EU tengeren túli térségévé válik. Ezen OCT-k, tengeren túlsúlyi térségek legnagyobb része a karib tengeri térségben található. A Brexit tehát a karikomra is súlyos hatással lesz, és az integráció pártiak attól félnek, hogy kereskedelmi potenciáljukat vesztik el, és esetleg a karikomból való kilépésen gondolkoznak a Brexit közvetett következményeképpen. Egyetlen más AKC országhoz sem tartozik olyan sok OTC terület, mint a Karib-tengeri térséghez. A Brexit tehát teljesen új konstellációt hozhat létre az egész OCT koncepció tekintetében. Ezen felül fennáll a reciprocitás lehetősége, lehetne majd mondjuk közös projekteket útjára indítani Commonwealth és a Ákácsi országcsoportok között. A Brexit kihatása a tengeren túli területekre nagyon súlyos, és ezért úgy gondolom, hogy az EU költségvetésével célra vezető volna a fejlesztési költségvetést integrálni ebben. De kérdés, hogy a 27 EU tagállam egyetértem majd ebben a kérdésben, és felsorakozik-e majd ezen célkitűzés mögött. A Brexit mindenképpen koherensebb, globális Európát tesz szükségesé. Az új AKC, AKC EU e szerződés ben fennáll a veszély, hogy túl sok kérdéssel foglalkozik, elaprózza magát. Ugyanakkor vitális jelentőségű az is, hogy a prioritásokat a legpontosabban fogalmazzuk meg. Bevezetőm végén pedig röviden áttekintem még egyszer mondandókat. A fejlesztés az EU, AKC EU és az AKC partnerei számára a fejlesztés területén a fő kihívás abban rejlik majd, hogy új értékeket fogalmazzanak meg a fejlesztés tekintetében. A Földön minden ország, az európai országok is fejlődnek. Mit jelent tehát ez a fejlesztés? Fontos, hogy ne regionális vagy nemzeti, nem, a nemzeti vagy a regionális fejlesztés az ágazat specifikus kormányzati intézkedések nélkül nem működhet. Például független trösztellenes politikára van szükség, kontrollmechanizmusokra van szükség, hogy ne ilyenek vissza a közpénzekkel, is folytathatnám. A javaslat több ilyen kérdést felvett, többek között a termőföld és a tulajdonjog rendezésének kérdését, vagy az EU külügyi befektetési programjának kérdését is. Másodszorban a kereskedelem. Az EPA tárgyalások során Remélem, hogy ezeket magunk mögött tudjuk majd. Nos, ezek során az EU-nak a szabályokon alapuló kereskedelemről és a befektetés védelemről kellett szabályokat elfogadni a partnereivel. Vial Gomez az AKC főtitkárát idézem, aki azt mondta, hogy a legutóbbi EPA tárgyalások során nem sikerült a kereskedelmet, mint a, fejleszt, a fejlesztés szolgálatába állítani. Ez különösen igaz a szegényebb és kisebb alkácsi országok tekintetében. A nagy fúzionáli piacok bűf képét követve nem sikerült áttörést elérni, és sokkal inkább tripartit együttműködésre volna szükség bármely harmadik állammal, amely hajlandó együttműködni az új partnerségi viszonyban. Az EU-AKC kereskedelmi volumenem majdnem megduplázódott az elmúlt évtizedekben, és ez arra kell, hogy ösztönözze minden tárgyaló felett, hogy a lehető legkreatívabb legyen, és a defetizmusnak ne adja át magát. Ne engedje, hogy például Kínáról vége érhetetlen viták folyjanak a globális délen. A, befek, a beruházás védelmi fejezet ugyanakkor nagyon fontos, és ez nem csak kiegészítő, mint ahogy a bizottság javaslata erre javaslatot tesz a negyedik, 14. oldalon. Harmadsorban a politikai párbeszéd. Ez egy nagyon széles körű fogalom. Az EU jól tenné, hogyha a kioktatás habitusát eh, feladnám, amelyre az EU akácsi országok gyanúval tekintenek, helyesebb volna a politikai párbeszédben a kölcsönössége elvét alkalmazni, és például mondjuk az alkácsi országok megfigyelőit meghívni az európai parlamenti választásokra megfigyelőként. Célra vezető volna egy jövendőbeli szerződés nyomon követése annak érdekében, hogy az impact assessment ne csak a kiszervezett technokraták malmára haj, hajtsa a vizet, hanem valódi hatástanulmányt jelentsen, és ehhez viszont parlamenti áttekintésre van szükség. Az EU AKC kapcsolatokat szélesebb politikai területre kell átvezetni, és be kell vonni a civil társadalmat, be kell vonni a civil társadalom szereplőit is a minden egyes regionális szerződés és az egész alkácsi szerződés szintjén is. Ugyanakkor fennáll így a párhuzamosság veszélye, vagy a jogilag kötelező struktúrák hiányának veszély, amely struktúrák mindenkire kölcsönösen érvényesek volnának. Mind a politikai, mind a civil társadalmi szempontból érdemes volna egy EU-AKC belügyi bizottságot felállítani, egy migrációs bizottságot, vagy egy tengerészeti bizottságot felállítani, csak hogy néhány példát mondjak. Köszönöm a figyelmüket, és röviden összefoglalom a mondandómat. Az EU a globális lakosság 7,4%-ának felel meg 25%-et állít elő a világ GDP-jének. Az akácsi országokban a populáció 40%-a lakik, a világ populációjának 1,9%-át teremtik meg, és a világ kereskedelmének 4,7%-át bonyolítják le. Ez két aszimmetrikus valóság, de az Európai Parlament véleménye kulcs szerepet játszik majd az Európai Unió és az AKC országok közötti kapcsolat kialakításában, amely kapcsolatok nagyon fontos szerepet játszanak Európa növekedő globális szerepének kiterjesztésében, illetve a multilateralizmus kialakításában. Bizonytalan korunkban köszönöm. Um, thank you, Professor. You certainly gave us some food for thought and some very dense contributions. Köszönjük szépen, köszönjük ezt a sok gondolatot, amely bennünk is nyilván gondolatokat fog ébreszteni, és pont a Brexitről fogunk majd beszélni a következő szakbizottsági ülésen, úgyhogy ha kaphatnánk egy példányt az előadásából, az nagyon hasznos lenne hogy ezeken a gondolatokon is tudjunk gondolkodni. Tehát eh, az első panelnél járunk, és már eleve nagyon komoly késésben vagyunk, úgyhogy át is adnám a szót kollégámnak, Frank Engelnek, hogy ő elnököljön. Uh, uh, Köszönöm szépen, akkor folytassuk is az ülést, és nagyon nem szeretném a meghívott vendégek idejét megnyírbálni, úgyhogy kezdjük is el akkor az első panelt. Tehát ebben az első részben a kotonúi megállapodások utáni időszak előkészítéséről fogunk beszélni. Itt Künhár professzor bevezetője után három meghívott vendégünk van, mindenkinek 8 percet tudok adni, és arra kérném őket, hogy tartsák magukat ehhez az időhöz, és akkor a végén lesz még lehetőségünk <laughs> vitázni is. Kun Dunsznak fogom majd megadni a szót elsőként a DG DEFCO képviseletében, ahol ő igazgató helyettes parancsoljon. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és a Deves szakbizottsággal több ízben találkoztam már a kotonúi témakörben. Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek, és beszámolhatok a jelenlegi helyzetről. Végighallgattam Künhárt professzor bevezetőjét, amelyet rendkívül érdekesnek találtam. Na most, ami a bizottság javaslatát illeti, azt mondta, hogy ez jobban sikerült, mint amire számítottak, hát én ezt megpróbálom akkor most bóknak értelmezni. Rendkívül érzékeny kérdésről volt szó és egyébként, és a Mimica biztos nevében is el tudom mondani, hogy nagyon komolyan dolgoztunk ezen a témán, a konkrét nyilvánosságra hozatalra január 25-én került sor, és úgy tűnik, hogy valóban egy hullámhosszon vagyunk a parlamenttel. Amit szeretnék itt most nagyon röviden elmondani, az tulajdonképpen az, hogy mit is javasoltunk, és miért azt javasoltuk, amit javasoltunk. Úgy gondolom, hogy igenis jó úton haladunk a tárgyalási mandátum irányába, ugye a tanács részéről. Májusban lesz majd külügyi tanács, reméljük, hogy akkor megszületik a tárgyalási mandátum. Ami a javaslat lényegét illeti, tulajdonképpen az a lényeg, hogy egy komoly alapot tudjunk terem, teremteni, amely alapra építeni lehet három fontos pillért, három fontos házat, egyet a Karibi régióval, egyet Afrikával, egyet pedig a csendes-óceáni partnerországokkal. Tehát olyan megoldás ez, amely tükrözi a regionális specificitásokat, ugyanakkor megerősíti a kapcsolatot az AKC országcsoport és az Európai Unió között. Ennek az oka tulajdonképpen rendkívül egyszerű. Először is nézzük a geopolitikai tényállást. A geopolitika tulajdonképpen nagyon sok mindenről szól, és őrültség lenne, hogyha az Európai Unió ezt a fontos régiót elengedni, ezt a történelmi, stratégiailag fontos régiót elengedni. Igen, sok országról van szó, melyekhez nagyon fontos szálak kötik az Európai Uniót, és nagyon sok közös célkitűzésünk van. Ezen túl az Európai Unió ugye ebben a multiporális világban fontos, hogy kapcsolatokat tartson, most úgy fogalmazok, mint eh, amikor De Gaulle tábornok azt mondta, hogy Franciaországról megvan mindenkinek a kialakult képe, hát nekünk is megvan a világról kialakult képünk. Megvan tehát a saját gondolatunk arról, hogy hogyan néz ki a jelenlegi világ, és hogy hogyan kellene ennek kinéznie. Ez természetesen nem feltétlenül ugyanaz, mint ahogy ezt más nagyhatalmak gondolják a világban. Az alkácsékhez fűződő viszonyunk tehát mindenképpen alapvető fontosságú. Nagyon jó referencia keretben dolgozunk az FDG-n belül, illetve a 2030-ig tartó agendán belül. Ez tehát egy olyan nemzetközi agenda, amelyen belül dolgozhatunk. Künhárd professzor is elmondta az imént, hogy nekünk is vannak érdekeink, illetve az akácsi országoknak is vannak saját érdekeik és ebben az új felállásban, ebben az új keretben egyértelműen ki kell mondanunk, hogy mik az értékeink, mik az érdekeink, és hogy mindannyiunk érdekeit figyelembe kell venni. Meg kell nézni, hogy mik a prioritások. Ezek a prioritások talán első látásra egyértelműek, de attól még, hogy egyértelműek, nem jelenti azt, hogy ne lennének fontosak. Azok a klaszterek, amelyeket beazonosítottunk, a kormányzás, az emberi jogok, a jogállamiság, a biztonság, a béke, ezek alapvető fontosságúak. Aztán itt van a megfelelő méltányos munkahely teremtés. Itt van annak szükségessége, hogy beruházzunk, befektessünk az emberekbe és az humán fejlődésbe. Meg kell néznünk, hogy mi a valóság, mi a migrációs és mobilitási valóság, és hogy melyek azok az értékek, és melyek azok a kihívások, amelyek a mostani világban jelentkeznek. És azt is meg kell néznünk, hogy a legnagyobb, egyik legnagyobb kihívás a környezet romlása, a biodiversitás elvesztés és a klímaváltozás hogyan lesznek megoldható problémák. Olyan agenda ez, amely nem csak általános értékekről szól, hanem az Európai Unió konkrét érdekeit képviseli, és amely egy megfelelő képet alakít ki a világról. Az AKC partnerektől is azt várjuk, hogy egyértelműen állást foglaljanak, és ők is elkezdjék a munkát megállapítottuk az időbeli keretet. Tulajdonképpen most, hogy ahogy mi itt beszélünk, Kigaliban az Afrikai Unió ülésezik, és reméljük, hogy mindezeket az üléseket majd párhuzamossá tudjuk hozni, és az itt mellettem ülő kollégám pedig szintén részletesebben beszél majd erről a kérdésről, az alkácsi országok szemszögéből. Fontos, hogy legyenek nagyra törő céljaink, ugyanakkor ezért két lábbal kell állnunk a földön. Az elmúlt években a jelenlegi kotonói megállapodás óta nagyon sok változás történt. A három különböző régió eléggé elvált egymástól. Ez olyan téma, amelyről egy kicsit részletesebben majd a második panel alatt hallhatunk az Afrikai Unió saját dinamikájának megfelelően halad, és fontos, hogy az Európai Unió észrevegye ezeket a különbségeket. És van a karibi régióval, a csendes-óceáni régióval és Afrikával is egy külön-külön napirendünk, illetve kell, hogy legyen három külön napirend, és fontos, hogy odafigyeljünk külön-külön, és egyszerre is erre a három régióra. Ezt értem tehát az alatt, hogy a regionális pilléreket figyelembe kell venni. Tehát össze kell fogni ezt a csoportot, ugyanakkor a három külön pillért, a három külön építményt külön is figyelembe kell venni. És ugyanezen a vonalon tovább haladva, azt is meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk megfelelően fellépni a három országcsoport esetében. Ami Afrikát illeti, Afrikával és különösen néhány észak- és nyugat-afrikai országgal vannak külön megállapodásaink, és vannak általános afrikai megállapodásaink is. Az Abidjani konferencián megvizsgáltuk, hogy mi a politikai realitás, Ugye itt vannak az észak-afrikai országgal megkötött társulási szerződések, és vannak ilyen társulási szerződések más alkácsi országokkal is. Ezt a kettősséget, ezt a helyzetet is figyelembe kell venni. És végezetül pedig szeretném elmondani, hogy nyilván az a célunk, hogy jogilag kötelező érvényű megállapodás jöjjön létre. Ez egyértelmű. A javaslatunk az, hogy mindannyian közösen együtt dolgozzunk ezen a jogilag kötelező érvényű megállapodáson. Az akácsi országokkal és más országokkal. Kotonú jelen pillanatban társulási szerződést jelent. Szeretnénk ezt folytatni, szeretnénk ezt nyomon követni egy másik társulási szerződéssel, mely jogilag kötelező érvényű szerződés lenne. És akkor az utolsó pont, amiről beszélnünk kell, a pénz. Jelenleg a kellő pénzösszeg nincs itt az asztalon. A bizottság megfogalmazta a javaslatai, de ez még megtárgyalás alatt áll a tagállamokkal. Tulajdonképpen a következő MMF-es javaslatokat vizsgáljuk mindannyian. Reméljük, hogy május másodikára tisztább lesz már a kép és um, az EDF költségvetésítéséről is meg kell még hozni a megfelelő döntéseket. De ami egyértelmű, az az, hogy a jelenlegi tárgyalásokkal párhuzamosan szükség lesz majd egy vitára az MFF kapcsán is, hiszen ez a következő olyan csomag, amely számunkra rendkívül fontos. És hogy hol is állunk most? Hát a javaslatunkat a különböző munkacsoportok éppen most vizsgálják a tagállamokban. Mint ahogy már elmondtam, eléggé bizakodóak vagyunk, és reméljük, hogy be tudjuk majd fejezni ezeket a tárgyalásokat, és megszülethet a mandátum és a tanács döntése a külügyi tanácson májusban. Ez tulajdonképpen felruházna minket azzal a lehetőséggel, hogy megkezdhetjük a tárgyalásokat. Reméljük, hogy az AKC államok is kidolgozzák a tárgyalási mandátumokat legalább május végére, és akkor ez azt jelenteni, hogy a nyáron már meg lehet kezdeni a tárgyalásokat, egészen pontosan úgy, ahogy az előírásra került a kotonói megállapodásban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy kicsit több volt, mint 9 perc, 15 másodperc, még az elfogadhatóság határán belül van. Most pedig Szvázi Föld di nagykövet úr következik. Tisztelt európai képviselők és tisztelt szakbizottsági tagok, az AKC nagyköveti bizottságának nevében tartom ezt a hozzászólásomat. Az Európai Bizottság szakbizottságának is köszönöm, illetve Linda Mekéven asszonynak, hogy meghívtak bennünket, és hozzászólhatunk a kotonó utáni helyzet helyzetéről, illetve a 2020-as időszak utánkat követő időszakról. Sila Széléjé asszony Jamaikából sajnos nem tudott itt lenni, ezért kérte, hogy őt mentsem ki egyéb tevékenységei miatt nem tudott ide utazni. Nagyon fontos kérdések azok, amiket Kunhardt professzor úr elmondott illetve az új szerződés, új keretek kérdése valójában nagyon ambiciózus, és sok célkitűzés van, de mindig fontos az, hogy megpróbáljuk a megfelelő irányba terelni a fejlődést, ez múlik a tagállamokon és a mi országainkban élő embereken is. Tehát fontos, hogy minden vágyakozásnak és célkitűzésnek meg tudjunk felelni. Ez az egyik kiinduló pont, amire majd figyelemmel kell lennünk. A mai előadásom elsősorban az AKC-EU kapcsolatok hátterével foglalkozik, majd pedig néz célokkal is szeretnék foglalkozni az új megállapodás tükrében figyelembe véve a pilléreket és az útmutatásokat. Végezetül pedig szeretnék rámutatni az akácsé előkészítő folyamatára, amit mindenképpen érdemes szem előtt tartani. Hogy egy kicsit a kontextusról is szóljak, az együttműködési tevékenység az AKC és az EU között már több évtizedre nyúlik vissza, és a különböző partnerek igényeinek megfelelően léptünk elő, és egy átfogóbb megoldásokat próbáltunk találni, mint ahogy ez a kotonói partneri megállapodásban szerepel, amely 2020. februárjában jár majd le. Az újratárgyalási záradék meghatározza a mozgásterünket, Augusztus sikkel ezzel foglalkoztunk A Georgetowni megállapodás értelmében az AKC államok erőfeszítéseket tesznek az tárgyalás érdekében. A fő célja az új megállapodásnak az kell, hogy legyen, hogy rögzítse a célokat, illetve konkrét célokat határozza meg az alkácsi országok törekvéseivel összhangban. Elmélyíteni a politikai kapcsolatokat, megerősíteni a regionális kapcsolatokat, az alkácsi csoport összességében egy erősebb globális szereplővé válhasson. Előkészítve a tárgyalásokat a 2016. novemberében ülésezett miniszteri tanács három stratégiai pillért hagyott jóvá a 2020-as időszakot követően. Az első a kereskedelem, az iparosítás, a szolgáltatások, az együttműködési fejlődés, a technológia, az innováció, kutatás, politikai párbeszéd és szóvivése. Ezek azok a fő pillérek. Ezen túl vannak még további útmutatások, amelyekben ugyancsak sikerült meg, meg egyezni. Egyrészt a már elért eredményeknek a megóvása, az egy lehetséges AKC csoportot egy kormányközi szereplőként kezelni és megtartani. A elismerése a szubszidiaritásnak, az arányosságnak és a komplementaritásnak, ide értve egy megfelelő finanszírozási mechanizmust is, amit néhányan említettek a 2017-ben összeült AKC miniszterek és nagykövetek úgy döntöttek, hogy egy központi tárgyaló csoportot kell létrehozni, amely útmutatást kap, és három technikai csoportot is ki kell alakítani, amelyek a központi tárgyaló delegáció mellett végzi a munkát, és meg, fontos meghatározni ezeknek a munkacsoportoknak az összetételét a 2017-ben a nagyköveti munkacsoport meghatározta a tárgyalási struktúrát. A CNG-nek és TNT-nek az összeállítása, hogy erről már beszéltünk, tulajdonképpen meghatározásra került. A központi tárgyaló delegáció miniszteri, minisztériumi szinten található, a technikai csoportok, illetve a a nagyköveti szint azok a horizontális kérdésekkel, a kérdésekkel fog foglalkozni. A technikai munkacsoport pedig az egyes pillérek tartalmával. Úgy képzeltük el, hogy ezek a struktúrák fogják végezni a konkrét munkát, hogy hatékonyan tudjuk az akácsi állampolgároknak az érdekeit képviselni. Mindezeket az AKC kormányfő és államfői is támogatni fogják. Végezetül az Alkácsi előkészítő szakaszai és sarokkövei. Ahogy a tárgyalások folynak, különböző konzultációk és kezdeményezésekre került sor. Jelenleg a ö, decemberi deklaráció, valamint a 2016-os de júniusi deklaráció határozta meg a kapcsolatokat, illetve az unióval a tovább lépés útját. A nagyköveti munkacsoport és a további irányokat határozott meg. Az AKC csoport különböző tevékenységeket fogalmazott meg, és tanulmányok készítését, egy politikai dokumentumot, ami irányítani fogja a tárgyalását, különböző látogatásokat a különböző fővárosokba, illetve uniós fővárosokba parlamenti képviselők számára. Továbbá a tárgyalásai mandátumnak a lezárását, illetve véglegesítését a nagyköveti munkacsoportnak kell majd júniusra elkészíteni és május, 2018 május végére tervezik a megfelelő 107 országos tanácsnak az őszélését. A karibi és csendes óceáni országok már eddig is előkészítettek különböző elemeket. Az afrikai csoport is elő, kidolgozta saját álláspontját, amely jelenleg az államfők támogatására vár, és a, erre Kigaliban, Ruandában lesz egy dedikált ülés. Végezetül szeretnék még rámutatni arra, hogy nem lehet túlhangsúlyozni az értéket, amit az e, akácsi országok kaphatnak az unióval folytatott kapcsolatból. Ezzel több évtizedre visszanyúló kapcsolatok remélhetőleg új lendületet fog hozni majd az új megállapodás, ami 2020 követő időszakra vonatkozna. Köszönöm, hogy alkalmat kaptam, hogy itt ezt elmondhattam. Köszönöm. Thank you very much, Ambassador. Köszönjük szépen, Nagyföld úr. Lényegre törő volt mindaz, amit mondott. Köszönöm az információt, amely ellátott bennünket. Az utolsó pódiumbeszélgetés résztvevő Vivanú Ganaszonú az AKP államcsoport főtitkára helyettese parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon nagy megtiszteltetés a hogy jelen lehetek, és itt az önök szakbizottsága előtt szólhatok, de különösen hogy a bizottság, illetve a nagyköveti munkacsoport után három szinten érdemes itten szólni, és érdemesen elmondani, hogy mit próbálunk elérni, hogyan próbáljuk ezt elérni, és kikkel próbálunk együttműködni. Talán ez az, ami fontos, és lehetővé teszi, hogy tisztázunk bizonyos elemeket és elhárítsunk bizonyos aggodalmakat, illetve ö, lendületet adjunk a tevékenységünknek, a partnerség megerősítésének, amely nem szeretnék visszatérni az alapokhoz, illetve szólni arról, amit próbálunk dolgozni, mert a bizottság is megemlítette, hogy 2011 óta az AKC csoport elkezdett gondolkodni azon, hogy milyen megközelítést kellene majd alkalmazni a továbbiakban. Ez különböző szinteken ment végbe. A papuai 2016-os csúcsot követően majd Marabuban az államfők egy első lépésben elismert hogy mindenképpen meg kell reformálni a megközelítésünket. Majd egy második lépésben hangsúlyozták, hogy a csoportot egységesen kell megőrizni, ez fontos miniszteri szinten ebben állapodtak meg. Egységesnek kell lennünk azért, hogy új erőként jelenhessünk meg ebben a változó világban Ugye multipoláris világot mondtak, én inkább azt mondanám, hogy nullapoláris világ ez, mert minden egyes döntés mindenütt saját szinten történik, és a, mindenki a saját realitásainak megfelelően dönt. Tehát az AKC csoport éppen ezt próbálja valahogy megfogalmazni. És utána mi történik, amikor A különböző a, a CDA csoport éppen csak, hogy létrejött még 1975-ben. 1975-ben, amikor ugyancsak megalakult az AKC csoport is, akkor ez egy regionális csoport volt, amely tulajdonképpen még hivatalosan nem is igazán létezett. Az Afrikai Unió már megalakult, tehát ez azt jelenti, hogy az AKC volt az első tudatos csoport, amelyik rájött arra, hogy együtt összefogva erősebbek tudunk lenni. A kapcsolataink a minket az országokkal, amelyek alkotnak bennünket, azokat változtatni kell. És így megpróbáltunk integrálni a ö, különböző ö, elemeit a csoportnak. Ma büszkeséggel tölt el bennünket, hogy tudjuk, hogy a regionális ö, csoportosulások ö, ö, például nagyon sokat tettek például Gambiában, az, a, az Afrikai Unió nem tudta volna mindezt elvégezni, mint a regionális csoport, de hát mondhatjuk, hogy ugyanúgy, ahogy a kotonút következő időszakban megpróbáljuk a fenntartható fejlődés napirendjét megvalósítani 2030-ig, akkor az 1973-as napirendre támaszkodva tesszük ezt, mert valójában ez az a napirend, amit annak idején jól átgondoltak, és ezt kellene továbbvinni. Tehát ezt vizsgáljuk, hogy hogyan tovább. És ezért vetődik fel a hogyan kérdése, mert az elveket már megfogalmaztuk. És ehhez szükséges az a párbeszéd, amelyet a különböző elemeivel próbálunk megvitatni a csoporton belül. Fontos, hogy elgondolkodjunk és előbbre lépjünk, megújítsuk a Georgetowni egyezményt, amely nem tudom, hogy ez olyan, mint önöknél a Lisszabon vagy a Maastricht, de ez nekünk az AKC alapító szerződése volt, ezt próbáljuk meg átfogalmazni, hogy a szereplőknek új szerepeket adjunk, mert az az AKC csoport, amely a jövőben lesz, az már nem lesz elszakítva. Például, hogyha a kis szigeteket vizsgáljuk, az AKC csoporton belül 37 ilyen van, ezek közül 6 Afrikában most mondhatjuk-e azt, hogy ezeknek a, a 37 országnak, vagy annak a hatnak, amelyik Afrikában van, azokat jobban veszik figyelembe egy olyan ö, környezetben, ahol sokkal több ország van, vagy pedig inkább az Afrikai Unió keretein keresztül kell az érdekeiket érvényesíteni. Amikor infrastruktúráról beszélünk az Afrikai Unió belül, akkor nagy infrastruktúráról beszélünk, de nem azokról, amik a kis országoknak fontosak tehát ezért lehet például ezt a vitát az alkácsén belül vinni, hogy új dimenziót adjunk. Például a szigetországok, mások az érdekeik, és esetleg sokkal konkrétabban tudunk együtt dolgozni, mint egy nagy titkársággal és együtt így például Szamoában is el tudunk végezni dolgokat. Tehát itt fontos a rekeszeknek a kinyitása. Majd azt mondtam, hogy egy közös küzdelmet kell folytatnunk, és eddig nem sikerült kellően kihasználni azokat az előnyöket, amiket el tudunk érni az egyes városokkal kap, tartott kapcsolatainkból. Vannak az Akácsi országok, vannak az egyéb a tengeren túli területek. Már Kotonúi Egyezmény már ezt előirányozza, mégis eddig ezt nem sikerült így megvalósítani. A földrajzi közelség az egyes területeknek azt is jelenti, hogy ezen a kérdésen el kell dolgoznunk, függetlenül attól, hogy Brexit vagy nem Brexit, és meg kell utána találnunk az együttműködési eszközöket, amivel elérhetjük céljainkat. A kérdés, hogy kivel dolgozunk, ez a kérdés is fel fog merülni. Az Akácsi csoport 16 tagállamból áll, ugyanazok a tagállamok, amelyek az ENSZ-nek tagjai, vagy a az Afrikai Egységszervezetnek tagjai, és más szervezeteknek is vertikálisan kell megnézniük a kapcsolataikat, nem pedig konfliktusosan. Mindegyik összetevőnek megvan a saját struktúrája, amiben meghatározhatja a saját stratégiáját, de ugyanakkor figyelembe kell venni az azokat a kérték, érdekeket is, amelyekkel ugyanaz az ország más felállásban rendelkezhet. Például esetleg regionálisan nem tudunk az alkácséval együtt dolgozni, mert akkor az olyan lenne, mint hogyha az alkácsé mögé bújnánk, de ez sosem volt így a valóságban, mert például ha azt nézzük, hogy mi van a kotonui egyezményben, például a béke előmozdítása érdekében, van egy alkácsén belüli elképzelés, és van egy Afrikai Unión belüli elképzelés is, mert az Afrikai Uniónak van meg a lehetősége, hogy biztonsági kérdésekben fellépjen vagy vannak csendes óceáni területben bizonyos termékekkel kapcsolatos tevékenység, akkor azokkal az országokkal kell együtt dolgozni. Tehát ez a változó földrajzi kapcsolatnak a figyelembevétele fontos. Tehát azok az entitások, amelyekkel együtt dolgozunk, ez támaszkodik a Zsorstráni Egyezményre, de nem csak a mi országainkat, hanem a társult vagy partnerországoknak az érdekeit is figyelembe veszi. És meg kell nézni, hogy az más országokat hogyan kapcsoljunk be ezekbe a törekvésekbe, oly módon, hogy a tagállamok megvalósítsák azt, amit szeretnének, és ennek nagyobb hatása legyen, mert a szomszédos országoknak is hasonló vagy azonos érdekeik, gondjaik vannak ezt csak úgy tudjuk elérni, hogy a céljainkat meg... És itt talán be is fejezem egyelőre, és esetleg majd a későbbiekben még pontosításokat tudok tenni. Köszönöm. Merci beaucoup. Euh, Köszönjük. Megint csak egy olyan hozzájárulás, ami figyelembe vette az időt is, és ha jól látom az órát, akkor egy jó negyed óránk, 20 percünk van arra, hogy vitát folytassunk Először ugye azt mondtam, hogy 10 perc, mert egyébként nem tudjuk. Most kérném akkor a tagokat, jelenlévő kollégákat, akik szeretnének hozzászólni, azok ezt tegyék meg, de megint csak kérném, hogy a hozzászólási időket korlátozzuk. Sár, tudom, hogy ez nálad nem mindig jön össze, de azért próbálkozzunk, hogy minden kollega, aki szeretne hozzászólni, hozzászólasson és kapjon szót is. Charles Görens, Szigenge asszony, és aztán nem tudom, hogy van-e még más is. Akkor Charles, tiéd a szó. Mennyi időt kapok? Másfél perc? Mennyi? Másfél perc, mondja az elnök. Most, hogy egyszer kezeim közé kaptalak. A bevezetők rendkívül figyelemre méltőek. Először is más szereplőkkel van ma dolgunk, mint az együttműködésünk keretében. Sok esetben ezek a szereplők nagyon különbözőek, például gondolok itt Kínára is, amely nagyon más megközelítést alkalmaz például a kormányzás, a nemzetközi együttműködés, kereskedelem és nemzetközi kapcsolatok vonatkozásában az ENSZ-ben is egész más fellépéseket mutat, és Kunárt úrnak nagyon is igaza van, amikor felvázolta, hogy a nemzetközi együttműködés fontos. Az ezben ben többségben vagyunk, ez fontos. Ugyanakkor van két újabb szereplőnk is a kotonói megállapodásban, a civil társadalom és a magánszektor. Azt hiszem, hogy e területen még nem tettünk elő előrelépést, erre is gondolni kell. Harmadik, dolog pedig az alapértékek kérdése. Itt is meg, van egy visszaesés, mert egyes országok bizonyos tagállamai az alkácsénak nem fogadták el a Nemzetközi Büntetőbíróság kompetenciáját, és végezetül pedig az Európai Fejlesztési Alap is. Hát, tehát valami olaj is kell ahhoz, hogy a gépezet működjön. Ha az Európai Uniót és a tagállamait nézem, akkor nem szabad, hogy itten komolyabb problémák legyenek, mert egyet értenek abban, hogy a segélyprogramokat 2030-ig megduplázzák, figyelembe véve az inflációt, és a figyelembe véve a bruttó hazai termék eh, mértékét is. Tehát itt nem lesz probléma. De van még egy aspektus, amivel nem foglalkozunk kellően, ez pedig a kultúra. Azért mégiscsak eh, közel állunk a, eh, az AKC országokhoz, se Kína, se Oroszország, sem India nincs olyan közel hozzájuk. Az angol az jobban elterjedt ebben az országcsoportban, mint Angliában, a francia az visszaesett, Kongóban ö, több frankofon van jelenleg, mint Franciaországban, és szerintem ezt nem használjuk ki kellően. Tehát a kulturális együttműködés területén nagyon sok lenne a teendő. Még sok mindent mondhatnék, de miután Engel úr a szájkosár elvét alkalmazza, itt befejezem mindkét pár héten jelen voltunk, amikor a Luxemburgban, amikor a szájkosár törvényt meghatározták. Köszönöm, olaszul fogok beszélni, kérem vegyék fel a fejhallgatójukat, amennyiben nem tudnak olaszul. Köszönöm szépen, meg szeretném köszönni az előadóknak, hogy felvázolták a kotonú utáni, kotonú szerződés utáni időszak kérdéseit. Két kérdésem van. Egyrészt a parlamenti közgyűlés jövőjéről nem hallottam. Mindkét oldalról szeretném hallani, hogy látják e közös parlamenti közgyűlés sorsát, jövőjét, hogyan lehet megerősíteni a parlamenti dimenziót az együttműködésben, kitekintettek a posztkotonai időszak jövőjére, de kérdezem magamtól, hogyan tehették ezt meg anélkül, hogy a parlamenti dimenzióról nem beszéltek. Meg kell értenünk a politikai dialógus keretében belül azt is, hogy éppen a parlamentekben kezdődik a politikai párbeszéd. Ezért meg kell erősíteni a parlamenteket, az Európai Parlamentet és az, az Európai és AKC paritásos parlamenti közgyűlésének szerepét. Második kérdésem az civil társadalomra vonatkozik. A civil társadalom civil társadalmat hogyan vonják be ebbe az előkészítő munkába, amely a kotonú szerződés utáni időszakot készíti elő. Köszönöm. Ha más nem készült, de kér Linda, tessék. Csak Egy kérdést szeretnék feltenni. Először is Kunt szeretném kérdezni. Észak-Afrika fele nyitás kérdéséről, illetve az európai szomszédságpolitikára. Hogyan fog ez működni a gyakorlatban? Lehet, hogy a gondolkodásmódunkat kell megváltoztatni, hiszen a szomszédságpolitikához más költségvetési eszközök vannak rendelve, mint más külpolitikai együttműködéshez. Tehát hogyan képzeli ezt a bizottság? Hogyan lehet az új partneri kapcsolatokat kiépíteni, illetve milyen költségvetési hátteret lehet biztosítani számukra? A második kérdés az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozik. Ez is egy AKC finanszírozási forrás volt, és a bizottság valószínűleg az alapot be akarja vonni a költségvetésbe. Egy nagy költségvetést akar kialakítani. Hogy látja, mi fog történni? Nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy a gyakorlatban hogyan működne, hiszen az akácsi országok hozzászoktak már ahhoz, hogy országokra vonatkozó programok működnek, amelyek hosszú távon működnek. A bizottság így próbálja kialakítani ezt a jövőben is, vagy nem. És kérdezem, hogy az alkácsi partnereink az Európai Fejlesztési Alap beolvasztásának kérdését hogyan látják. Érdemes volna az ő véleményüket is meghallgatni ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Thank you. Um, before going, before going... Mielőtt megadom a panelistáknak a szót, Christine de Peronnak adnám meg a szót az Európai Külügyi Szolgálat részéről, hogy szóljon néhány szót ő is. Egészítse ki információival ezt a vitát, utána megadom a pódiumvita résztvevőinek a szót, és akkor még időben Norbertnek át tudom adni a szót. Tessék, köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Nagyon rövidre foghatom magamat, hiszen kéz a kézben dolgozunk minden nap a bizottsággal a posztkotonúi menetrend kialakításában. Nem akarom megismételni ezt, amit Kondunsz mondott, de azért egy-két felvetésre mégis kitérek. A kotonai megállapodás nak fontos vetülete volt a politikai párbeszéd. Létezik ez ugye a akácsi szintjén, és mindennapi tapasztalatunk az országos, országok közötti párbeszéd szintjén van. Javítható ez? Úgy gondoljuk, hogy egy modernizált párbeszédben javítható a 2030-as menetrend kontextusában, ez egy átfogó menetrend, amely minnyájunk számára célokat határoz meg. Ilyen módon tehát mind az AKC, mind az Európai Unió szintjén, mind a regionális pillérek szintjén, valamint a nemzeti politika szintjén többet tehetünk azért, hogy szorosan együttműködjünk, megszólítva globális kérdéseket, felvetve a globális kérdéseket. Tettük ezt már az éghajlatváltozás területén, és erős tárgyalási pozíciókat fogalmaztunk meg. Ugyanakkor a professzor Kunhardt professzor beszélt a további együttműködési területekről, például az éghajlatváltozás elleni harc, vagy pedig a nemzetközi együttműködés lehetnek ezek. E partnerséget tehát azáltal lehet megerősíteni, hogy különböző vetületekben erősítjük meg az együttműködést. Ez egy modern együttműködés kell, hogy legyen, mely nemzetközi kötelezettségvállalásokat is kitűz maga elé. És a politikai párbeszédben nem csak a partnerországokkal cserélünk eszmét, hanem olyan kérdések ről, amelyeket a partnereink tartanak problematikusnak, vagy amelyeket mi tartunk problematikusnak is eszmét cserélünk az új posztkotodói együttműködés rendszerében, ez a terv. Ami pedig a, a partneri viszony alapját illeti, Künhárt professzor beszélt erről de az idáig megtett javaslatok a regionális pillérek tekintetében szintén azt a célt tűzik ki maguk elé, hogy hatékonyabban tudjunk együttműködni mindig a megfelelő szinten. És ez az együttműködés fogja majd meghatározni az intézményi rendszert. Határozott, erős, aktíve párbeszédet folytatunk Afrikával, mint kontinenssel, és ezért gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a partneri kapcsolatot fenntartsuk, megőrizzük a közös döntéshozatal koncepcióját olyan kérdésekben, amelyek az egész konténesre vonatkoznak, de persze vannak olyan mechanizmusok és vannak olyan formátumok, amelyek mondjuk csak Észak-Afrikára vonatkoznak. De ez egy politikai elkötelezettség, és afrikai partnereink nagyon fontosnak tartják, hogy ezt fenntartsuk a jövőben is. Köszönöm szépen mindkettejük észrevételeit, és köszönöm azt is, hogy rövidre fogták magukat, hiszen ilyen módon megadhatom panelistáinknak a szót, mondjuk fejenként három percben, és utána pedig eh, Künhárt professzor nem most kap szót, hanem az egész vita, az egész délután a végén, hogy kitekintsen a, a vitában elhangzottakra. Kezdjük most hátulról, és megadjuk az AKC főtétkár helyettesének a szót. Nyilván. Elveszítem azt a kiváltságot, hogy enyém legyen az utolsó szó joga, úgyhogy akkor elsőként fogok hozzászólni. Először is nézzük azt a két specifikus kérdést, amit feltettek nekem, és utána pedig általánosságban lezárom a vitát. Először is az APP kapcsán mi az általános álláspontunk. Hát azt tudom elmondani, hogy a szereplők kapcsán mi az álláspontunk. Az AKC-n belül mi úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb, hogy egyfajta dinamikus partnerség alakuljon ki, alakuljon ki. Tehát a végrehajtó intézmények, illetve a kormányzatok között legyen egyfajta megfelelő együttműködés. Természetesen vannak regionális parlamenti együttműködések is, de ezek inkább adhok módon valósulnak meg. Jelen pillanatban így néz ki az intézményi kapcsolattartás az AKC javaslatot, ugye még nem ismerjük pontosan, ezért várjuk még ennek az eredményét. Az APP és az APP kap, megerősítésének kapcsán elég sok tanulmányt készítettünk, hogy lássuk, hogy az APP-t hogyan tudnánk még hasznosabbá tenni, és hogy az európai javaslatot hogyan tudjuk a leghasznosabban felhasználni. Reméljük, hogy létrejönnek majd azok a közös intézmények, amelyek hatékonyá teszik a munkánkat, és amikor majd megkapjuk a bizottság javaslatát, akkor természetesen erről is fogunk nyilatkozni. A nagykövet úr az imént elmondta már a finanszírozással kapcsolatos válaszokat, hogy mi szerepel a mandátumban és mi szerepel a megállapodásban. Számunkra az a fontos, hogy egyfajta együttműködési és partnerségi eszköz létrejöjjön, és hogy ez a partnerségi eszköz, vagy ez az eszköz csoport egy entitásba összegyűjthető legyen, hogy meglegyen ennek a megfelelő tematikája és a megfelelő regionális dimenziója. Fontos, hogy ez előre látható legyen, előre tervezhető legyen, több éves legyen, mind regionális, mind pedig állami vagy kormány szinten. Tehát nem szeretnénk feltétlenül ragaszkodni egy névhez, egy eszköz nevéhez, nem a megnevezés a fontos, hanem hogy ez rugalmas megoldásokat nyújtson. olyan időszakban élünk, amely számunkra nagyon fontos, nem csak a tárgyalások szempontjából, hanem a saját országunk vagy régiónk megjelenésének szempontjából is a nemzetközi politikai saktáblán. Tehát ahhoz, hogy mi megfelelő szereplők legyünk, ahhoz végre kellett, ahhoz létre kellett hozni ezt a csoportot, az AKC országok csoportját. Van most már egy dinamizmus ebben a csoportban, de hogyha nem, nem jött volna létre akkor, amikor létrejött ez a csoport, lehet, hogy most nem jönne létre, mert most egészen más a politikai helyzet. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy erősek legyünk, mind az afrikai régióban, mind a karibi régióban, mind pedig a csendes óceáni régióban, bár a valóság különböző ezen a három területen, ugyanakkor vannak, vannak közös érdekeink, és szolidaritásból igenis védjük egymást. Vannak olyan kérdések, például a klímakérdés, ami sokkal jobban megjelenik a csendes óceán régióban, mint az afrikai régióban, de mi afrikai országok, mi is tudjuk, hogy milyen kiszolgáltatottnak lenni, milyen veszélyeztetetnek lenni, és mi is szeretnénk megőrizni ezt a földet a következő emberöltők szempontjából, tehát mi is csatlakozunk ezekhez a klímával kapcsolatos célkitűzésekhez. Ezt értem az alatt, hogy közösen kell fellépni, és hogy ez nem csak partnerségről szól, vagy nem az erőviszonyok rendezéséről szól, hanem arról, hogy az alkácsi országoknak közösen együtt van egy feladatuk, és ezeket a feladatokat közösen, intelligensen végre kell hajtani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezt az utolsó gondolatot, mondja az elnök, rendkívül fontosnak és vonzónak találom ugyanis hogyha most kellene létrehozni azt a partnerséget, amely már évtizedek óta létezik, a struktúrált módon, akkor nagyon kemény dolgunk lenne, és valószínűleg évtizedek alatt sem tudnánk ezt kiépíteni. Így tehát fontos, hogy elgondolkodjunk azon, hogy mennyire fontos az, hogy megtartsuk ezt a partnerkapcsolatot. A nagykövet úri a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy sor kérdést fogalmaztak meg, próbálom ezek, próbálok ezekre röviden válaszolni, már mire emlékszem. Ami a JPA e jövőjét illeti, a közös parlamenti közgyűlés jövőjét illeti, erre vonatkozott egy kérdés. Tegnap az AKC parlamenti képviselők első találkozójukat tartották egy munkacsoportban, és itt kialakították a jövendőbeli munka feltételeit. A cél az volt, hogy a közös parlamenti, a parlamenti közgyűlés szerepét megerősítsék, és valóban a parlamenti képviselők hangja, szava hallhatóbbá váljon. A Georgetowni megállapodást nem kell megismételnünk, de egy-két régió, például az Afrika déli régiója, azonban, hogy megerősítse a parlamenti közgyúrós szerepét. A 2020-as időszak után nagyobb, re, nagyobb súlyt adjon a parlamenti képviselőknek a Georgetowni megállapodás szellemében. Meg lehet, hogy regionális parlamenti együttműködés juttathatná nagyobb szerephez a parlamenti közgyűlést, ami a civil társadalmat illeti. És hogyan lehet azt a kérdést, hogyan lehet az új partnerségben még nagyobb szerepet biztosítani számukra? Nos, hát a gyakorlati párbeszéd kulcsfontosságú. Az EPÁK hatályán belül csatornázzuk be a civil társadalmi szervezetek véleményét. Például az afrikai déli régiója nem olyan régen tartott egy ilyen megállap, megtalálkozót, ahol szintén a 2020 utáni ö, jövőről cseréltünk eszmét, és arról, hogyan lehet biztosítani a civil társadalom bevonását. A források alkácsi országok fele való megnyitása tekintetében kíváncsiak vagyunk, és persze azon vagyunk, és arra biztatjuk az európai kollégákat, hogy az megállapodásokat úgy fejleszék tovább, hogy az alkácsi tagállamokat jobb helyzetbe hozzák. Ami pedig az Európai Fejlesztési Alap, az EDF kérdését illeti, korábban nem említettük, hogy három pillérből áll az együttműködés, és az Alkácsi Miniszteri Tanács erősíti meg ebben az együttműködést. Az első pillér a kereskedelem és az iparosítás és a beruházás. Ez elsősorban ugye a magánágazatot vonja be. Itt a PPP-ket bátorítják, bátorítjuk, és olyan szakpolitikákat dolgozunk ki az akácsi országokban, amelyekkel vonzóbbá tehetjük az országainkat a külföldi működő tőke beáramlása irányában. Ez pedig buzdítja a magángazdaságot, hogy beruházzon. Ami pedig a párbeszédet, a társadalmi párbeszédet illeti, egyetértek, ezt meg kell erősíteni, és nem egy unilaterális megközelítést kell alkalmazni, hanem valóban élettel kell megtölteni a kotonúi megállapodást. például a non-cooperative tax jurisdiction kérdésében. Úgy gondoljuk, hogy a 8-as cikk keretet ad az ilyesfajta adóügyi kérdések szabályozásának, mielőtt ebből egy esetleges 96-os cikk alapján megfogalmazódó kérdés válhat. A politikai párbeszéd tehát nagyon fontos. El kell kerülni ezt a helyzetet, hogy fekete listák jöjjenek létre, és a tagállamokkal nem megfelelő módon konzultálnak. Ezt a szempontot meg kell erősíteni a partnerségben. Köszönöm. Köszönöm, nagykövet úr. Kundut kapja meg az árszót. Köszönöm szépen. Kezdem a közös parlamenti közgyűlés, a civil társadalom és a többi kérdéssel. Úgy gondolom, hogy a megközelítés, amelyet alkalmazunk, dinamikus, politikai és tartalomorientált. Tehát találkozókat akarunk megtartani, olyan találkozókat, ahol valós vita zajlik. Tehát nem csak miniszteri találkozókra gondolunk, hanem sokkal inkább parlamenti képviselők közötti találkozókat és a civil társadalmi szereplők közötti találkozókat szeretnénk megszervezni. Az új megközelítésben a regionális együttműködés fele tolódik el az együttműködés súlypontja, ezért úgy gondoljuk, hogy a parlamenti és a civil társadalmi dimenzió mindezt lekövesse. Pontosan azért, hogy a miniszteri találkozók a régiók szintjén, tehát a csendes óceáni Karib vagy az afrikai régiók szintjén, az itt lezajló munkát tükrözze a parlamenti vagy a civil társadalmi együttműködés is. Ami pedig az Akácsi szintjét illeti, Itt jelennek meg az elkötelezettség érdékei, és a nemzetközi menetrend főbb kérdései. Melyek a főbb kérdések? A 28 vagy 27 plusz AKC országok együttműködési csoportjában. Nos, azt kell látni, hogy azokban a kérdésekben, ahol vélemény ahol azonos véleményre tudunk jutni, nagyon nagy súlyunk lehet a nemzetközi politikában. Éppen ezeket a témákat próbáljuk megfogalmazni. Nem mondjuk olyan súlyú témák ezek, mint a COP21 témája volt, hanem sokkal specifikusabb, részlet, gazdagabb kérdések ezek, amelyek ugyanakkor nagy jelentőséggel bírhatnak. Itt szeretnénk tehát a vitát lefolytatni ezekben a fórumokban, fórumokon. Linda kérdéséről az észak-afrikai irányába való együttműködésről. Mi ezt nagyon világosan látjuk. Jelenleg az észak-afrikai országokkal társulási megállapodással rendelkezünk. Az új kotonúi keret ha minden jól megy, társulási szerződést hoz létre az EU és az AKC országcsoport között. Ez afrikai szempontból a fekete afrikai országokat is egy jogilag kötelező társulási megállapodás keretébe emeli be az EU-val. E két oldalt össze kell majd kapcsolnunk, az EU és az egész afrikai kontinenssel való tárgyalást egységesítenünk kell. Pont úgy fogjuk ezt tenni, mint ahogy most tesszük, mégpedig csúcs találkozókat hívunk össze, EU és Afrikai Uniós csúcsot hívunk össze, ahol Észak-Afrika és a fekete-afrikai országok is jelen lesznek, és részt vesznek a vitában. Ugyanezt bonyolítjuk majd le miniszteri szinten, a politikai döntéseket itt hozzák az egész Afrikai Unió tagsága tekintetében. Amikor ezen politikai döntéseket jogi keretre kell lefordítani, akkor ez majd a társulási tanácsokban történik meg, az észak-afrikai országokkal a társulási szerződés keretében öltöztetett, és majd a, a szubszaharai vagy fekete-afrikai országok tekintetében, ha létrejön, ez szintén ebben a közegben fogalmazódik meg. Ami pedig a finanszírozás kérdését illeti, Lehet a House of Cards sorozatot idézem, lehet, hogy ezt gondolja, de ehhez nem merek hozzászólni. Egyszerűen szóval a finanszírozásról semmit nem tudok hivatalosan mondani, hogy az EDF-et bevonják a költségvetésbe, vagy nem. Minden esetre fontos, hogy a szükséges pénz rendelkezésre álljon, még ha egy egységes földrajzi eszköz is jön létre, a cél az, hogy az országcsoportok számára megfelelő pénzt biztosítsunk az előzetes allokációt végrehajtjuk, még ha létrejön is ez a nagy pénzügyi alap, annak érdekében, hogy differenciáltan tudjuk felhasználni a pénzt, például a fejlesztési célok megvalósítása érdekében, akár az AKC partnerekkel is. Köszönöm szépen, és hogy lekerekítsük a dolgot, most visszaadjuk a stage setternek a szót. Reméljük, hogy kész és hajlandó professzor arra, hogy röviden zárja le a vitát. Kérem, tehát, hogy kerekítse le a mondandókat. Honorable members. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek a hozzászólását, és a külügyi szolgálat képviselőjének, a hölgynek, hogy megerősítette ő is azt, amit én elmondtam. Válaszképpen azt tudom elmondani, hogy ami előttünk áll, azt tulajdonképpen abba tudom összefoglalni, hogy a sütemény próbálja az evés, úgyhogy a jövőbeli megállapodásokat majd akkor fogjuk látni, amikor tudjuk, hogy ezek milyen formát öltenek és hogyan működnek a valóságban egy kicsit uh, szkeptikus vagyok Afrika szempontjából, sőt, egyenesen elkeseredett, ugyanis a regionális integráció kapcsán nagyon komoly feszültségeket látunk, nagyon sok érintett ország esetében. Rengeteg megoldatlan probléma, aztán a szíriai probléma kihatása, és azt hiszem, hogy a legjobb út az az az út, amit Dönsz úr az imént fölvetett, de ez lehet, hogy nem lesz feltétlenül mindenki által elfogadott út, nem biztos, hogy ez nagyon népszerű lesz. Utaltunk arra, hogy a magánjellegű beruházások mennyire fontosak, a siker szempontjából, illetve a társadalmi elfogadottság szempontjából. Természetesen az a célunk, hogy általánosságban a déli féltekén, illetve európai, az Európai Unióban is javítani tudjuk, az életminőséget jobb infrastruktúra legyen, jobb beruházások legyenek, jobb életperspektívákat tudjunk biztosítani. Az akácsi formátumnak tulajdonképpen az a lényege, hogy közösen fel tudjuk oldani a be nem fejezett globalizáció által felvetett problémákat. Ezt most csak úgy félhivatalosan mondtam. Tehát gazdasági növekedést szeretnénk elérni a déli féltekén. Nagyjából erről van szó. És ez már át is vissza a következő ponthoz, a civil társadalomról szóló kérdéseket. Ez nem csak kultúráról, hanem politikai kultúráról is szól. Arról is szól, hogy országokat és társadalmakat kell egymáshoz közelíteni. Az akadémikusok mindig azt mondják, hogy a posztkoloniális világ dekolonizálását éljük most meg, és itt ugye új politikai formációk alakulnak ki, itt nehéz a hagyományos szereplők, az északi és a déli szereplők mellett ugye megjelenni és működni például délen a civil társadalomnak. De akárhol megjelennek professzionális csoportok, akkor ezek sajnos nincsenek kapcsolatban egymással az észak-déli tengelyen, pedig fontos lenne, hogy legyen egy ilyen keret, melyre lehetőséget nyújt az AKC formáció. Ez mind a két félnek hasznára válna. És visszatérve arra, amit a külügyi szolgálat képviselője elmondott, így relevánsabb, láthatóbb lenne világszinten ez az AKC formáció. Ez nagyon jó eszköz lehet arra, hogy multilaterális kapcsolatokat tudjunk előre mozdítani ebben a világban, amely rendkívül fontos lenne ezzel a válságokkal és nyomásokkal terhes időszakban. Mindenképpen szembe kell néznünk azzal, amit én úgy hívok, hogy be nem fejezett globalizáció. Ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy itt ennek az új szerződésnek a funkciója nagyon fontos, és ehhez kell kapcsolni ennek a formáját, ennek ebben a sorrendben kell megtörténnie. Akár a bizottság elkövetkezendő munkájáról van szó, akár más intézményéről. Köszönöm szépen! Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm mindenkinek, aki részt vett az első panelban, köszönöm a kollégáknak is a kérdéseket. Most akkor gyorsan átadnám Norbert Neisernek a szót, aki a második panelt vezeti majd. Egy kicsi késéssel kezdjük meg a második panelt, de majd behozzuk a lemaradást. Uh, good afternoon all together. Jó napot! Te jössz még? Jó, persze, persze, igen, igen. Nem. Jó napot kívánok, engedjék meg, hogy üdvözöljek mindenkit. Egy kicsit eh, késésben vagyunk, mert ötkor be kellene fejeznünk, de mindenkit üdvözlök a második panelban. Eh, célunk, hogy jobban megértsük a eh, szabályozást, illetve hogy a partneri szervezetekkel hogyan tudunk jobban együtt dolgozni. Hogyan alakítsuk a partnerséget egy több szereplős partnerségé a parlamentek bevonásával, valamint a helyi, regionális szervezetekkel és a civil szervezetek bevonásával. Az első tájékoztatónk Maurice Cabone fogja tartani, aki nemzetközi kapcsolatok és fejlesztés professzora Glasgow-ban, majd Mohamed Igwe Ofle tart egy tájékoztatót közgazdász és az Afrikai Unió képviselője, majd pedig Jean-Pierre Elong Massi, az Egyesült Afrikai Városok és Kormányok szervez, Szervezetének főtitkára, és ő fog szólni az EU-AKC kapcsolatokról tehát körülbelül 7-8 percet tudunk fejenként adni. Tudom, hogy nagyon nehéz, de kérem, hogy próbálják meg az idővel való gazdálkodást, hogy még a kollégák tudjanak majd kérdezni és Köszönöm szépen, és már is átadom a szót. Köszönöm egy e, tudósnak nem könnyű 5 percben vagy 7 percben beszélnie, de először is én a Glasgow Egyetem tanára vagyok, és egy projekten dolgozunk, amit AKC Európai Uniós kapcsolatok újraformálásán dolgozunk. De mint minden jó olasz, nem csak Frederica mogherini van két szíve, hanem nekem is. Tehát tanácsokat is adunk az Európai Bizottságnak, ezt tettük az elmúlt két évben. Itt vannak, akik úgy gondolhatják, hogy ez érdekütközés, de most én csak saját magam nevében fogok beszélni, és amit mondok, azból semmi sem tulajdonítható az Európai Bizottságnak, hanem csak is a Glasgow Egyetemnek. Két dolog, amivel e, nagyon nehéz 7 percben mondani. Azt kérték tőlem, hogy egy bevezetőt tartsak a regionalizációról. Hallottuk az előző panelben, hogy van egy megosztottság a két komponense között az új egyezménynek. Egyrészt van egy próbálkozás, hogy fenntartsuk a már elért eredményeket, a joganyagot, és ugyanakkor egy esernyőt alkossunk, amiben különböző alapelvek és célkitűzések tartoznak, és különösen a nemzetközi együttműködés, amely elem korábban nem volt jelen. Mert az Unió AKC egyezmény az nem úgy született, hogy nemzetközi együttműködést célozzon meg, a két érintett rész közötti együttműködésen túl. Továbbá két pillér van, vannak, amikor a kis félreértés van a regionalizmus és a regionális integráció között. Megpróbálom erről beszélni, hogy mit is jelent ez a két kifejezés, különösen, hogy ezek a regionalizmus, ami egy formája a kormányközi együttműködésnek egy adott földrajzi területen belül. És a regionalizmus ilyen értelemben a multilateralizmusnak egy alap alárendelt eleme. Ugyanakkor a regionalizálás az egy olyan folyamat, ami az adott régióban az integrációt kívánja fokozni. Időnként ezt a kettőt egymás helyettesítéseként használják, holott ez a két kifejezés egészen más. És van még egy harmadik, a, e, és a különböző regionális rend. A regionális rend az megint csak egy államközi kapcsolatokat, fellépéseket jelent, amiben vagy beletartozik, vagy nem tartozik az intézményesített kormányközi együttműködés. Amit még szeretnék hangsúlyozni, ezek a különböző típusú regionalizmusok, amiről majd szólni fogunk. Az egyik típusú regionalizálás az a politikai regionalizálás. Ez intézményeket jelent, amelyeknek az elsődleges szerepük, hogy a kollektív identitást segítsen kialakítani olyan államok között, amelyek multilaterális szervezetekben működnek együtt. A politikai regionalizálás az nem kötelezettségeket ró a nemzeti autonomitásra, hanem inkább épp ellenkezőleg segíti, a, felerősíti az államoknak a hangját a nemzetközi kapcsolatokon belül. Ebben az értelemben az Afrikai Uniót úgy kell tekintenünk, hogy ebbe az irányba halad. A másik típusú regionalizmus az egy funkcionális regionalizmus. És a funkcionális regionalizmus az államközi együttműködést jelent konkrét témákban és például a közlekedés területén amit kulcsfontosságú problémaként fogalmaztak meg a szubszaharai afrikai területeken. Az integráció nem kötelez, nem érinti a tagállamok autonomitását, sőt, számos előnyt hoz az egyes tagállamoknak, és nem különböző projekteket valósítanak meg, és pénzt vonnak be külső adományozóktól. Aztán van egy további, egy harmadik típusú regionalizmus, ez a gazdasági regionalizmus, ez az, ahol a különféle korlátozásokat kényszerít rá az országokra, ezért a gazdasági regionalizációnak is különböző típusai vannak, például a szolgáltatások tőke, árumozgás akadályait hárítják el Elmondhatnám a regionalizmus fejlődéséről, de erre most nincs elegendő időnk, és különböző típusú regionalizmusokat látunk az elmúlt 15 évben. Az első, ami leginkább kormányközi volt, például az Afrikai Egységszervezet létrehozása, ez szabályozta a kapcsolatokat a különböző afrikai szervezetek között. Ennek alapja leginkább a kormányközi kapcsolatok képezte az alapját. Ezt láttuk. Ugyanúgy, hogy az Európai Unióban is ezt láthattuk. Aztán a második ö, sora a regionalizmusnak az volt, amikor az Afrikai Unió, Afrikai Egységszervezet létrejött, és egy supranacionális intézményé alakult. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy van egy törekvés arra, hogy bizonyos intézményeket hozzanak létre, amik úgynevezett supranacionális intézmények, és ez egyben egy törekvés vagy kísérlet arra is, hogy emberi jogi tekintetben és egyebekben különböző normákat, sztenderdeket határozzanak meg. A probléma a fejlődés tekintetében az, hogy Afrikában sosem oldották meg a az afrikai ö, egységszervezet és a, az egyéb ö, problémákat. Sokan úgy gondolják, hogy a regionális ö, kapcsolatok sokkal közelebb állnak az emberekhez, mert nagyon nagy különbség van a különböző regionális szervezetek teljesítménye vonatkozásában. ami megakadályozza, hogy a regionális együttműködés úgy működjön, ahogy szeretnénk, az az, hogy nincs kellő konvergencia, a, ö, vannak amelyek az integrációt különböző határidőköz kötötték, ahelyett, hogy konkrét eredményekhöz kötötték. Mások pedig különböző szintű fejlődésen, előrehaladáson mentek vég, végig, például a tőke szabad mozgása, áruk mozgása, és még egy percet kérek, a következő pedig a hogy a regionális együttműködésnek region belüli kereskedelmet is kellene generálnia. Azonban ez nem történt meg, nem növekedett egyáltalán a regionális kereskedelem. Afrikában a regionális kereskedelem mindössze 12%-át teszi ki az összkereskedelmi forgalmak. Ázsiában ez 30%, Európai Unióban 60% körül van. A harmonizáció hiánya, a koordináció hiánya mindennek az oka, és különösen az is, hogy a az afrikai egységszervezettel való kapcsolatok. Tehát mik is ezek, hogy van ezek pillérei-e az afrikai egységszervezetek, vagy önállóak. Tehát itt számos kérdés van, amit meg kell fontolni, de hát már így is túlléptem az időmet, úgyhogy most itt abba hagyom. Tehát számos kérdés vetődik fel, amikről majd talán később beszélhetünk, és akkor szívesen válaszolok. Elnök, köszönöm szépen! Először is, hogy tartotta az időt, második pedig fontos volt, hogy ezt a technikai, tudományos megközelítést is meghallgassuk, de nagyon elkötelezett, és úgy gondolom, hogy most egy jó kiindulásunk van a vitához. Köszönöm szépen, és folytatjuk Igu Ofle úrral. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani az Afrikai Unió nevében, hogy meghívtak bennünket erre a megbeszélésre, hogy ismertessük az Afrikai Uniónak a véleményét. Az AKC szerepe és az Unió kapcsolata 2020-at követően rendkívül fontos Afrika számára, mert az Akácsénak a 48 állama az Afrikai Egységszervezetnek is tagja. Tehát ez az a fórum, ahol a döntések megszületnek, mégpedig a hosszú távú döntések Afrika vonatkozásában, és be a vitában az Afrikai Unió viszont nem vesz részt sem az Alkácsén belül, sem az Európai Unió szintjén, mert megfigyelői státusza van jelenleg. Ez egy nagyon fontos dolog, amit tudni kell. Mint tudják, az Európai Unió nagyon fontos partnere Afrikának. Ugyanakkor az együttműködése Afrikának az Európai Unióval különböző partneri kapcsolatokon keresztül valósul meg. Például a közös 2007-ben eh, eh, Lisszabonba hozott eh, megállapodás, a Kotonú egyezmény, az európai szomszédsági politika Észak-Afrikával, illetve Dél-Afrikával egy különös fejlesztési megállapodás. Tehát látható, hogy ez a, az elaprózódása, Afrikának a részekre bontása azt jelenti, hogy egyfelől az integrációs folyamatokat gyengíti az afrikai kontinensen. Nem állítom, hogy ez az egyetlen oka, de az egyik fontos gátja, vagy hozzájárul az afrikai integráció nem megfelelő szintjéhez. Szeretném megosztani önökkel azt, amit az Afrikai Unió próbál harmonizálni, illetve koordinálni Afrikában, illetve a regionális gazdasági bizottságon keresztül. A miniszteri tanács 2006-ban Magadugúban hozott egy döntést, ami harmonizálja és koordinálja a regionális fellépéseket. Kétségtelen, hogy nagyon sok regionális fellépése van, ebből azonban az Afrikai Egységszervezet csak nyolcat ismer el. És a gazdasági regionális szervezet az, az alapja az Afrika Egységszervezetnek. Tehát az integrációs folyamatot gyengítik ezek a struktúrák, ez a felállás, és akkor több párhuzamos folyamat él egymás mellett, akkor felhigulnak az eredmények, és minden politika gyengében tud csak érvényesülni. Ebben a helyzetben az Afrikai Egységszervezet folyamatosan felhívta a figyelmet arra, hogy fontos, hogy Európai Unió-Afrika közös stratégiát folytasson, és Afrikát egységes entitásként, oszthatatlan entitásként kezelje. Ez egy alapvető elep, amit 2007-ben Lisszabonban elfogadtak. Tehát azt kérjük az Európai Uniótól, hogy egy új stratégiai partnerséget építsen ki a partnerségre. A regionális partnerség, amit az Európai Unió javasol, a 2020-as időszakot követően, tehát a, továbbra is a jelenlegi ö, földrajzi megosztottságra épül, ö, külön választja Észak-Afrikát és a különböző régiókat. Ez egy olyan mechanizmus, amiben iványák bevonni az Észak-Afrikát, de Afrika az mindig is Szubszaharára és Észak-Afrikára fog oszlani, ezt feltételezik de ez nem érdeke sem Afrikának, sem másnak. Tehát Afrika egységet kell, hogy képezzen, és egységesen kell kezelni. Ha valami történik Afrikában, akkor az európai országok az első érintettek, még azt megelőzően, hogy a más szomszédos afrikai országot valami érinteni. Tehát vagy együtt tudunk fellépni, vagy nem fogunk tudni fellépni. Ezt figyelembe kell venni Afrika egy egységes afrikai álláspontot ö, kialakításán dolgozik, ezt láthatjuk. Ez Kigaliban elkezdődött, az Afrikai Egységszervezet államfőinek az ülése, ehhez az első lépés. Aztán az Afrikai Szabadkereskedelmi Övezet kialakítása, ezzel kapcsolatban is egységes álláspontot akarnak kialakulni, és ezeket a döntéseket meghozták az afrikai vezetők. De néhány irányelvet szeretnék megosztani önökkel. A világ különböző méreható változásokat élt meg, aminek következtében nagyon fontos változások következtek be Afrikában, csak úgy, mint Európában. Az első ilyenek a 70-es években történt, az Európai Unió is ekkor fejlődött, hogy a partnerek igényeinek megfeleljenek, és a fejlődési együttműködési paradigmák is megváltoztak, igazságosabb, kiegyensúlyozottabb partnerséget hoztak létre kölcsönösen. Mint tudják, Afrika a 263-as agendát elfogadta, ami azt jelenti, hogy a következő 50 évre terjed ki. Ez az agenda egy politikai program a regionális integráció területén a béke és biztonság, kormányzás, fejlesztés, infrastruktúra területén, és ez kell, hogy képezze az együttműködési, együttműködés alapját a különböző partnerekkel Afrikában. Tehát Afrika nagyon is jól meghatározta saját prioritásait, és egyébként a ma délutáni ülés is mutatja, hogy a probléma, amelyek az Európai Unió és az Alkácsi országok közötti előkészítőben, az afrikai egységszervezet mint egy harmadik fél vesz csak részt ebben a folyamatban. Ezt jó lenne elkerülni, nem lenne szabad úgy fölfogni, hogy van egy Afrika, hogy van egy Afrika Brüsszelben, meg van egy Afrika Afrikában. Egyetlen egy Afrika van, csak egy Afrika van, amelyiknek a döntéshozatala Addis Abebában van, ugyanúgy, ahogy az Európai Uniónak a döntéshozatala Brüsszelben történik. A közös afrikai álláspont pedig az, hogy Afrika egységét kell előtérbe helyezni, azért, hogy Afrika egyhangúan lépjen fel erre mondtam, hogy a közös Európai Unió-Afrikai Stratégia megmutatta, hogy együttműködésre törekeznek, de ezeket az elveket kell megvalósítani. Az Európai Afrikai Unió és az EU-nak a e Abicsánba tartott ülése is erről szólt, új lendületet kell adni a partnerségnek. Az Európai Unió Afrikai Egységszervezet partnerség nek az az előnye, hogy egyáltalán van, és megvan, és ez az egyetlen keret, a, kerete az együttműködésnek. Ez az egyetlen keret, ez valamennyi afrikai térséget magába foglalja, a valamennyi afrikai szervezetet és a tagállamokat is, amelyek az afrikai egységszervezetet kép, képezik. Természetesen fontosak az eddig elért eredmények, az együttműködési eszközök, mint a kotonói egyezmény, a szomszédsági megállapodások, és így tovább. A másik nagyon fontos dolog, hogy a kontinentális dimenzióját kell előmozdítani a partnerségnek, és fontos, a stratégiát erre most előmozdítani, mert jelenleg a stratégiai partnerségnek azt kellene, hogy szolgálja, hogy az összes kérdéssel foglalkozanak, amivel a két fél érintett. De jelenleg számos olyan kérdés van, amit e kereteken kívül kezelnek, vagy az OECD, vagy egyéb területeken az Afrika-Euró Uniónak a különböző kéréseit másod kezelik. Kigaliban ma éppen a szabadkereskedelmi kérdésekről beszélnek, tehát ez majd lehetővé teszi, hogy jobban harmonizáljuk a politikákat és a fellépéseket, és a partnerség hatékonysága javuljon. Ez több, nagyobb koherenciát is fog majd mutatni a kontinens számára ugyanakkor előmozdítva a partnerséget, az Afrikai Egységszervezet megerősíti szolidaritását a csendes-óceáni tér és karibi térséggel. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy Afrika ma egy kontinens, és két rész van, és ezt a partnerséget így kell tekinteni. Köszönöm. Okay, thank you very much. Köszönjük szépen, köszönjük ezt a világos előadást. Hallottuk, hogy mennyire fragmentált, elaprózódott az együttműködés. Vannak afrikai országok, akik az AKC, az együttműködésben, mások a szomszédságpolitikában vesznek részt. Meg kell haladnunk ezt a megosztottságot, és az Európa-afrikai együttműködést el kell mélyítenünk. Köszönjük! Jean-Pierre Elong Mbassi kap szót, 7-8 percre öné a szó. Tessék. Si. Et euh, d'abord, Madame Evans, je vous remercie de nous avoir euh, associés à cette, euh, à cette audition. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és szeretnék mindenkit üdvözölni elnökünk nevében, aki a mi ö, szervezetünk elnöke. Körülbelül 50 helyi önkormányzatot és várost tömörít ez a szervezet. elnökünk Kalifa Abadakar Szál Dakar polgármestere nevében szeretnénk mindenkit üdvözölni. Összesen körülbelül 350 millió afrikai polgárt tömörítenek ezek a szervezetek, és én, mint ennek a szervezetnek a főtitkára szeretnék ma hozzászólni, és négy pontban szeretném összefoglalni, hogy mi az, ami számunkra nagyon fontos. Először is, hogy milyen leckéket tanultunk meg eddig, hogy a kotonói egyezmény milyen tapasztalatokkal ruházott fel minket. A második pont arról szól majd, hogy ezek a helyi önkormányzatok nemzetközi szinten milyen szerepet töltenek be. A harmadik pontunk arról szól majd, hogy a kotonói megállapodás utáni időszakban milyen uh, tevékenységek várnak ránk, és a negyedik pont pedig a bizottság elképzeléseit takarja a posztkotonú időszakra nézve. Először is nézzük a kotonúi megállapodást és a helyi önkormányzatok szerepét. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek a helyi önkormányzatok rendkívül fontos szereplői az EU és az akácsi országok közötti együttműködésnek, ahhoz képest, hogy a Yaoundé és a Lomé megállapodásban milyen lehetőségek voltak. Mi úgy gondoljuk, hogy a partnerség így rendkívüli módon kiszélesedett, és nem csak a központi kormányzatokat fogja most már magába. Nagyon sok olyan cikk van a megállapodásban, amely egyértelműen leírja, hogy miről szól ez a kiszélesített partnerség, és mit is jelent ez. Először is minden egyes szereplő, állami és nem állami szereplő felelőssége, aztán a felelősségek elosztása, a fejlesztés megvalósítása illetve az együttműködés hatékonysága és pertinenciája, a negyedik fontos pont pedig a szegénység elleni küzdelem. ez az alapelv természetesen igen vonzó, és ezt mindenki tártkarokkal fogadta, ugyanakkor nagyon sok kétértelműség és félreértés is kialakult. Emellett minden egyes kiszélesített partner kapcsolat tulajdonképpen de facto kiterjed a nem, állapi szerep, nem állami szereplőkre is. És ezek a nem állami szereplők magukba foglalják a helyi önkormányzatokat is, amelyek valamilyen szinten mégiscsak állami szereplők itt van a magánszektor, illetve a civil társadalmi szervezetek, ők profitáltak igazán a kotonai megállapodásból. Ugyanis elindultak azok a mechanizmusok, amelyek az ő bevonásukra vonatkoztak, és elindultak azok a finanszírozási lehetőségek, amelyekből szintén ők profitáltak. Az, az AKC Business Forum és az AKC Civil Társadalmi Fórum rendkívül fontos volt, és ilyen fórum nem jött létre a helyi önkormányzatok mentén, tehát ők voltak a szegény gyermekek ebben a családban. Ők nem kaptak külön partnerségi fórumot, őket kizárták a konzultációból, és kizárták a politikai folyamatokból, valamint a regionális és nemzetközi indikatív programokból. Soha nem vonták be a helyi önkormányzatokat a közös Európa-Afrika stratégia végrehajtásába, annak ellenére, hogy ezt mi számos alkalommal egyértelműen kértük. 2013-ban megjelent ez a nyilatkozat, aminek az volt a címe, hogy megerősített kormányzás és a partnerországok helyi önkormányzatainak bevonása. Ebben az Európai Bizottság elismerte a helyi önkormányzatok fontosságát, és azt is kimondta, hogy ezek bizony kormányzati szervek. Ugyanebben az időszakban egyre több szerepet kaptak a helyi önkormányzatok, többek között a mi szervezetünknek köszönhetően. 2014-ben az Afrikai Unió állam és kormányfői elfogadták a helyi vezetés és a decentralizáció alapvető értékeire vonatkozó afrikai kartát. Nagyon sok ülésen és vitán részt vettünk ennek a kartának a kapcsán, és olyan globális agendák kerültek kidolgozásra, amelyek 2015 és 2016 óta működnek. Világszinten létrejött egy globális task force, és a Global Task Force-nak köszönhető, hogy a helyi és regionális önkormányzatok a 11-es fenntartható fejlődési kritériumhoz csatlakozhattak, az emberséges és fenntartató városfejlődés égisze alatt, és így csatlakoztunk mi is helyi szinten ehhez a 11-es célkitűzéshez. És most eljutunk a harmadik ponthoz, hogy számunkra mi a posztkotonú Számunkra a kotonú utáni időszak egészen más lesz, mint az a kontextus, amelyben megszületett a kotonúi egyezmény. Akkor minden a liberalizáció mellett szólt, most viszont vannak már ezzel kapcsolatban aggályok. Tehát nagyon fontos, hogy újra gondoljuk mindezeket a kitételeket. A helyi önkormányzatokat most már mindenki elismeri, mint a társadalmi átalakulás fontos szereplőit és az Európai Unió sem felejtheti el és söpörheti a szőnyeg alá ezeket a fontos szereplőket ami legalábbis ami az afrikai kontinenst illeti. Az együttműködési megállapodás megújításakor először is Afrika ugye egy egységnek számít, és ezt a megközelítést mi támogatjuk is. A helyi önkormányzatok bevonása alapvető fontosságú. És ezt minden egyes politikai szakterületen meg kell valósítani. És további rendkívül fontos pont az, hogy a helyi önkormányzatok megfelelő helyet kapjanak. Az imént hallottam, hogy lehet, hogy nem lesz ezzel kapcsolatos költségvetési sor, hogy lehet, hogy nem kapja meg Afrika az ígért támogatást, de számunkra igenis fontos, hogy legyen egy olyan költségvetési boríték, amely az Afrikával való együttműködésre vonatkozik. Rendkívül aggasztónak találjuk azt, ahogy az Európai Unió nem veszi figyelembe a stratégiai tárgyalásoknál a helyi önkormányzatokat. Az Európai Unió nem ismeri el a helyi önkormányzatok fontosságát, nem ismeri el a többszintű kormányzást, pedig az Európai Unió saját magát a szubszidiaritás bajnokának vallja. Rendkívül fontos, hogy a helyi önkormányzatok szerepe benne legyen az új egyezményben. Fontos, hogy a helyi önkormányzatok, afrikaiak és európaiak szintén javaslatot tehessenek, mint ahogy a legutóbbi fórumon is megtették, hogy legyen egy olyan fórum, Afrika-Európa helyi önkormányzati fórum, ahol ezek a szervek tapasztalatot cserélhetnek egymással. Tehát szükség van egy ilyen fórum létrehozására az Európai Unió és Afrika között. Ezek a helyi önkormányzatok adhok módon már így is együttműködnek, de fontos, hogy ennek megfelelő keretet adjon az Afrikai Unió és az Európai Unió. Fontos, hogy az Európai Unió és az Afrikai Unió lássa, hogy milyen komoly súlyuk van az európai és az afrikai helyi önkormányzatoknak, hogy milyen hozzáadott értéket képviselnek ezek a szervek világszinten. Köszönöm. Köszönjük szépen ezt az előadást. Felvetettem a helyhatóságok szerepének fontosságát. Azt hiszem, hogy kijelenthetjük, hogy ezzel tisztában vagyunk a közös parlamenti közgyűlés során, és persze a, az SD, SDG-ket is figyelembe kell venni. Az utolsó előadó általában a nők előre, de most utoljára kapnak szót. Kárin Suat a Concord részéről tessék parancsoljon. Köszönöm, az Európai Fejlesztési NGO-k, civil szervezetek szövetségének, a Concordnak a véleményét képviselem. Bármi is legyen az intézményi keret az EU-AKC megállapodás számára, fontos, hogy biztosítsuk, hogy érték és elv alapú párbeszéd lesz ez egyenlőek között, és figyelembe veszi az összes politikai prioritást. Ezzel a széleskörű céllal, célt figyelembe véve egy-két ajánlást fogalmaztunk meg az EU tárgyalási mandátumról, amelyet a Concord honlapján tudnak elolvasni. Úgy gondoljuk, hogy elengedhetetlen, hogy a partnerség hosszú távú célokat szolgáljon, a mindenki számára a békét és a jobb jólétet szolgálja, és a 2030-as menetrend céljait se veszítse szem elől. Úgy gondoljuk, hogy a megalapozás minden kötelezettséget kell, hogy tartalmazó mindkét fél számára, illetve meg kell határozni ezt is, hogy mi történik, hogyha nem tartják be a megállapodásokat. Az ENSZ egyezményeire, nemzetközi jogra és más nemzetközi kötelezettség vállalásra való világos utalást kell tartalmazni a szövegnek. A megalapozás Ugyanakkor figyelembe kell, hogy vegyem az különböző akácsi országok fejlesztési szintjét, figyelembe kell, hogy vegye az ő politikai döntéseiket, fejlesztési prioritásaikat és regionális integrációjukat, és ezek kell, hogy kialakítsák majd a jelenlegi és jövendőbeli kereskedelmi megállapodások kereteit is. Nagyon sok pozitív elemet tartalmaz a hatodik stratégiai prioritási alam, e, anyag, különösen a környezetvédelem és az emberi erőforrás fejlesztése területén. Ugyanakkor a jelenlegi e, fűnyíró megoldást e, nem tartjuk helyesnek, sokkal inkább a Leave no, leave no one behind és a Well-being within planetary boundaries senki sem maradjon le, és jólét mindenkinek az é, a planétánkon elvet mainstreamelni, minden szakpolitikát meghaladó elvé kell tenni. Ugyanakkor fontos, hogy az EU jobban és kiegyensúlyozottan vegye figyelembe az AKC partnerek figyel szempontjait a migráció, kereskedelem és a beruházások területén. De térjünk vissza a multi aktor partner viszonyhoz. Úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy ez a partneri viszony valóban multi-stakeholder és multi-aktor legyen, több szereplős legyen minden szempontból. De ennek vannak bizonyos előfeltételei. Egyrészt, hogy elismerjük, felismerjük, hogy minden egyes szereplő más-más környezetben és háttérrel dolgozik. Fontos, hogy az ő szempontjaikat érvényesítsük, és különösen fontos, hogy a teljesen profitorientáltságú cégek, a non-profit eh, szereplők és a helyhatóságok véleményét is figyelembe vegyük és értékeljük. A civil társadalmat a meglévő civil társadalom ENSZ vagy EU szintű definíciója alapján kell bevonni, illetve meghatározni, hogy kitekinthető civil társadalomnak. A civil társadalom tevékenységét a világ minden területén korlátozni akarják. Ezért nagyon fontos, hogy a jövendőbeli EU-AKC megállapodás megvédje a civil szervezeteket és az alapjogokat és a véleményszabadság, a szólásszabadság és a gyülekezési szabadság jogát a szerződésbe is beemeljem. És kötelező központi értékké formázza meg a megállapodásban. Ugyanakkor, ahogyan Jean-Pierre is mondta, nem elegendő, hogy a nem állami szereplők szerepét elismerjük, mint ahogyan a jelenlegi CPA erről szól. A 2000 óta tartó tapasztalat azt mutatja, hogy a jó szándékokról egykönnyen megfeledkeznek a szereplők. Az igazi multiaktorális, többszereplős partneri viszony előfeltétele az, hogy fennáll a politikai szándék arra, hogy a civil társadalmat és a más nem állami szereplőket a politikai és szakpolitikai párbeszéd minden szintjén integráljuk, és ennek a végrehajtását minden szinten nyomon követjük. Ehhez hozzáférhető és átlátható információra és elszámoltathatósági mechanizmusokra is szükség van. Ide tartozik a parlamenti ellenőrzés, amelynek segítségével ellenőrizni kell, hogy az egyes elemek mennyiben érvényesülnek. Az ilyen elszámolattatási mechanizmusok lehetővé kell, hogy tegyék az állampolgárok, a civil társadalom és a nem állami szereplők számára, hogy panasszal éljenek, hogyha a jogállami vagy emberi jogi kötelezettségeket valamely fél vagy egy harmadik végrehajtó fél nem veszi figyelembe. Ezek az elemek nagyon fontosak a multiaktorális vagy többszereplős partneri viszonyban, és meg kell, hogy jelenjenek a szövegben is, de ahhoz, hogy ez valósággá váljon, ehhez um, a részvétel és a végrehajtás konkrét intézkedéseire is szükség van. Hogyha minden fél komolyan gondolja a civil társadalom bevonását, akkor formális párbeszédet kell bevezetniük a megállapodásban a civil társadalommal, és ehhez persze adminisztratív és pénzügyi forrásokat kell rendezni. Négy kiegészítő elem tartozik a megfelelő párbeszédhez. Egyrészt meg kell erősíteni a civil társadalom véleményének becsatornázását a regionális, nemzeti és politikai szinten másodszorban. Fontos, hogy a párbeszédet a civil társadalmon belül és a civil társadalom és a közös parlamenti testületek között megerősítsük, szélesebb körű fórum találkozókat tartsunk az érintett szereplőknek. Harmadsorban Mindezt egy online platform is megerősíthetné, amely biztosítaná az információcserét, a vitát és a koordinációt. Végezetül pedig minden egyes régió számára formálisan is eh, biztosítani kell a civil társadalom képviselőit, azért, hogy a civil társadalom rendszeres párbeszédet folytathasson a államfőkkel, miniszterekkel és a kormányzat képviselőivel. Ezek az elképzelések előzetesek, minden akácsi civil szervezettel és természetesen az önökkel is szívesen megvitatjuk felvetéseinket. Köszönöm. Köszönjük szépen. Két mondatot emelnék ki People and Planet First, az emberek is a planétánk először, másodszorban Leave No One Behind, senkiről se feledkezünk meg. E célokat valóban csak egy erős civil társadalommal tudjuk elérni. Feladatunk a parlamentben az, hogy megvédjük a civil társadalom szerepét és helyét a tárgyalások során. Megnyitom a vitát, először is Maria Holbuch, aztán Cecil Kienge majd Schaffhauser képviselők kapnak szót. Ja, herzlichen Dank. Ich hätte eine Frage. Köszönöm. Egy kérdésem van Kábóne úrhoz. Azt mondta, hogy az intraregionális kereskedelem nem nőtt. Mivel magyarázza ezt? Intraregionális, jól mondtam, jól mondtam. Mi ennek az okatát hát kérdezem. Azzal magyarázható ez, hogy Európa elszipkázza kvázi a kereskedelem volumenét, vagy más oka van mindennek. Aztán másik előadó azt mondtam, hogy az a benyomás, hogy az Afrikai Unió megfigyelő státussal rendelkezik, ráadásul nagyon állaprózódott az együttműködés. Azt is mondta, hogy az Afrikai Unió-Európai Unió partnerség tovább kell, hogy fejlődjön, és ehhez közös stratégiára van szükség. Nos, ezt a stratégiát a kotonúi együttműködést helyettesítő stratégiának látja, vagy pedig az újonnan megtervezett um, alkácsi EU együttműködés keretén belül próbálja megvalósítani ezt a stratégiát számunkra, zöldek számára mindig az volt a kiinduló pont, hogy azt mondjuk, hogy tekintsünk tiszta szemmel, friss szemmel a különböző partnerekhez való viszonyok, viszonyainkra, kapcsolatunkra. Kérdezem tehát, hogy önök is teljesen új alapokra akarják ezt helyezni, vagy pedig az Alkácsi EU együttműködés keretében akarják ezt megvalósítani. Az a benyomásom, hogy amíg az Akács ilyen erős, addig az Afrikai Unió mindig természetszerűleg gyenge marad. Köszönöm, Cecil kienge kapszót. Köszönöm. Köszönöm az előadóknak hozzászólásokat. Kérdésem nagyon rövid. Azt szeretném tudni, és sajnálom az előző vitában elhangzottakat, hiszen kvázi nem létezik már a paritásos parlamenti, közös parlamenti közgyűlés, ahol a politikai tévákat fel lehetne venni. Tehát elvileg hat hónaponta találkoznak az Afrika, Karib és csendes óceáni térség parlamenti képviselőivel, de ez még nem öltött teljes formát, nem alakult ki teljesen, hogyan működne ez a paritásos parlamenti közgyűlés. Ezért kérdezem a nagykövet úrtól, hogy Gondolkoztak egy pán-afrikai parlament fel, felállításán, és ha igen, milyen szerepet játszhatna ez a koton utáni időszakban? Hiszen létezik egy eh, Európai Uniós és Afrikai Uniós delegáció, de felhívom minden kollégámnak a figyelmét arra, hogy az AKC, AKC együttműködési szándéka nem manifestálódott kellőképpen. A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy a diaszpórának hogyan akarnak hangot adni. A civil társadalom nem ugyanaz, mint a diaszpóra. A pánafrikai parlament statútumában az szerepel, hogy a diaszpóra Afrika hatodik régiója. Egyes államokban már intézményi képviseletet is feláll, felállít a diaszpóra, annak érdekében, hogy hallassa a politikai szintéren a hangját. Ez a diaszpóra nagy gazdasági hatással van a Afrikában történtekre, és kérdezem, hogy a diaszpórának a kotodú utáni időszakban milyen szerepet szánnak a döntéshozók. Köszönöm. Uh, Mr. Schaffhauser. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais souligner... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném hangsúlyozni a paritásos közgyűlésnek a fontosságát. Mélységes hiba, hiba, hogyha egy fejlődési szempontból nem veszük figyelembe ezt, mert a akkor, és hogy a kudarcra visszük, mert nincs új lehetőség. Sokszor hibás koncepciót alkalma, koncepciót folytatnak a fejlődéssel. Túl a kotonói egyezményen a loméi egyezményt is meg kell ismételten találnunk. Ezeket a kiem privilegizált kereskedelmi és fejlesztési E, együttműködési megállapodásokat, amelyek nem kizárólag a piactól függnek, illetve a piacral kapcsolatosak. Mert ha a fejlesztési rendszer most e, hibázik, az nagyon nagy mértékben emiatt a megközelítés miatt van, hogy kizárólag a piacot vettük figyelembe, és a fejlődés egyéb szereplőit, független attól, hogy ezek decentralizáltak vagy államiak, nem vettük kellően figyelembe. Hogy ez Szingapurban, Kínában, az Arab Emirátusokban vagy másott volt a fejlődés, például nálunk itt e, e, a háborút követően, itt mindig különböző ügynökségek végezték a fejlesztést az államok részvételével. Tehát ez egy egy privilegizált momentum, óriási a kihívás, meg kell találnunk a lehetőséget a társfejlesztéshez. És én, akik ma már magár a parlamenti munkám mellett magánterületen dolgozom azért, hogy a világ legszegényebb országaiban egy befektetési beruházási alapot hozzunk létre, Eh, hogy, eh, eh, mert ha nem, akkor mindig további támogatásokat kérünk, de ez csak akkor működhet, hogyha az állam az egy alapvető fontos politikai, szociális szempontból. Ha nincs gazdasági, politikai keret, ez azt jelenti, hogy hosszú távú fejlődés kell, nem pedig rövid távú piaci szemlélet. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt visszaadnánk a szót a panel részvevőinek, megkérdezném a külszolgálat képviselőjét, hogy kíván-e hozzászólni. Ha nem, akkor nem. Akkor Defkót kérdezem még, ők sem, akkor be kell fejeznünk legkésőbb negyed hatkor, tehát bárki, a, aki hozzászól, három, maximum négy percet kap, hogy megválaszolja a kérdéseket, és utána lezárjuk. Köszönöm szépen, akkor megpróbálom a Afrikai Uniós kollégámat provokálni. Azt értjük, hogy az a rendelkezés, amit Muszafalki tegnap mondott el, és amit ön is elmondott. Tehát vannak, vannak problémák, ha ez egy jogi megállapodás lesz, akkor lehet, hogy ebből probléma lesz, abból a szempontból, hogy az afrikai egységszervezet hogyan fog csatlakozni ehhez a szerződéshez, hogyan lesz részes ennek a szerződésnek. Ugyanakkor a regionális integrációs szervezet az problémát okozhat, mert csak ha az adott régió tagállama úgy dönt, hogy átadja a szuverenitás egy részét a szervezetnek, csak akkor fog működni. Tehát ez probléma lehet abból a szempontból, hogy az Afrika Egység Szervezet hogyan lesz részes ennek a megállapodásnak. Ez problémát okozhat, de ezt egyelőre tegyük félre. A második dolog, hogy a kapcsolat az Afrikai Egységszervezet és a Rexek között nem annyira rugalmas, mint ahogy ezt szeretnénk. Vannak folyamatos feszültségek az afrikai egységszervezet és a regionális szervezetek között. A második dolog, nem akarjuk teljesen kiradírozni az alkácsét, kétségtelen, hogy van ez a gondolat, amit hogy az új Afrika azt szeretné, hogy hogy nem akarja megosztani az identitását és így tovább, de ö, érdekeket lehet megosztani. Nincs több ö, közösségi elem, mint egyes afrikai és karibi ö, köz, országok között. Biztos vagyunk abban, hogy az afrikaiaknak nincs szükségük a csendes óceáni vagy karibi országokra. De azt is mondhatják, hogy van, de erre nincs szükség, hogy itten közvetítsen bárki is. Nincs szükség, hogy az Európai Unió közvetítsen e kapcsolatokban. És még egy dolog, amire válaszolni szeretnék, Bűs képviselőnek, az egyik legegyértelműbb nyilatkozat, amit mondtam már a diákjaimnak is, azt kérdeztem, gondolják-e, hogy több az akadály mondjuk Libéria és Gána között, vagy Gána és Európai Uniót. Gána és Libéria között több az akadály, ez a válasz erre. Tehát a az interregionális kereskedelem nagyon korlátozott azért, mert az egyes országok nem csak egy regionális szervezethez kap, tartoznak, ebből problémák születnek. És a legtöbb ország, amelyik egymás mellett van, ugyanazokat a termékeket állítják elő, és hogy mondanék Kenge asszonynak, és mondhatok, mondhatnám olaszul is, de inkább angolul mondom. Készen áll-e, hogy háromszor menjen el évente Afrikába, Karib-térségbe, vagy ez nem biztos, hanem jobban odafigyelnek a más területekre. A közös parlamenti közgyűlésekre jobban odafigyelnek, és nagyon fontos lenne, hogy a különböző vagy regionális parlamenti közgyűlésekre odafigyeljünk. Elnök, köszönöm szépen, de csak évente egyszer utazunk. Most akkor Mohamed Igóénak adom meg a szót. Tout d'abord, je voudrais remercier à M. Carbone de m'avoir Köszönöm szépen Carbone úrnak, hogy felvetette ezt a kérdést. Hát azért, azért jött el ebbe a terembe, hogy az Európai Unió és az Afrikai Unió kapcsolatait segítse elő, azért nyugtasson meg. Jó. Tehát, amikor meg lesz majd a megfelelő álláspontunk, akkor azt meg fogjuk osztani az AKC-vel foglalkozó munkacsoporttal, hiszen ők a partnereink. Először is szeretném elmondani, hogy mindezzel kapcsolatban, amit Kárbona úr elmondott, az a véleményem, hogy nincsenek problémák az Európai Unió és az Afrikai Unió között. Nézzünk egy példát. Nézzünk egy példát. Mondjuk a biztonság. Ez egyfajta rendszerben működik, amiben mindenkinek megvan a saját feladata a béke és a biztonság elérésében. Megvannak a konkrét feladatok. Hogyha Afrikában konfliktus van, vagy válság van, akkor az első válasz az afrikai válasz. Nem úgy történik ez, mint a 80-as években, hogy várni kellett, míg az ENSZ feláll. Tehát először afrikai választ adunk, mondjuk, mint ahogy ez Maliban történt. Ez csak egy példa volt, több példát is mondhatnék hogyha gondolja, akkor az ülés után folytatjuk majd négy szem közt az erre vonatkozó vitát. Nézzük akkor a tapasztalat cserét és az információ cserét, a párbeszédet. Vannak okai annak, hogy ez nem biztos, hogy jól működik. Természetesen Afrikában, hogyha megnézzük azokat a tanulmányokat, amiket az ENSZ készített az afrikai régióról, akkor azt látjuk, hogy 2022-re a szabadkereskedelem forgalma meg kétszereződik majd. és az ezzel kapcsolatos harmonizációs és koordinációs problémákat meg kell oldani. Régebben nagyon sok ilyen szervezet működött, de az Afrikai Unió most már csak nyolcat ismer el, a COMESA, illetve a SZEDEK, és elindult tehát egy olyan folyamat, melyben létrejöttek azok a szervezetek, amelyeket az Afrikai Unió hivatalosan is elismer. Tehát a szabadkereskedelmi zóna megfelelőképpen működik, és az elkövetkezendő időszakban meg kell majd gondolnunk a Vámunióra vonatkozó kitételeket is. Afrika szétaprozódásával kapcsolatban azt tudom válaszolni a képviselőasszony kérdésére, hogy ez valóban így van, ez a valóság. El fogunk indítani egy közös stratégiát, és van már egyébként erre vonatkozó stratégiánk 2007 óta, ez Lisszabonban született meg. Nem mondom, hogy Afrikában közös álláspontra jutottunk, és hogy kotonút fel kellene váltani, de meg lesz majd ezzel kapcsolatban is a közös álláspontunk, és ezt minden partnerrel meg fogjuk osztani. hogy ez az akácsi ernyője alatt fog-e megjelenni, vagy sem, azt még nem tudjuk, de minden esetre az Afrikai Unió úgy véli, hogy a partnerség Afrika és az Európai Unió között a stratégiai partnerség mentén a leggyümölcsözőbb és a leghatékonyabb megoldás. Kienge asszony kérdésére szeretnék válaszolni hogy az LPP-t felváltja-e a Pánafrikai Unió. Egyelőre még korai lenne ezt megmondani, nincsenek még meg az ezzel kapcsolatos döntések, de természetesen fogunk ezzel is foglalkozni. Az Európai Unió mindenképpen fontos szerepet játszik majd gazdasági szempontból is, és az Afrikai Unió több politikát is elindított annak érdekében, hogy a diaszporák szerepét növelni tudjuk. végezetül pedig Schaffhauser képviselő felszólalására szeretnék reagálni. Egyetértek azzal, hogy hosszú távra kell gondolkodni, és nem lehetünk rövid távú piaci politikák áldozatai. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, további három percre Bassi úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, úgy gondolom, hogy elég bátornak kell lennünk ahhoz, hogy valóban szembenézzünk a jelenlegi helyzettel. A kotonói megállapodás végrehajtása az Európai Unió és az Afrikai Unió számára rendkívül fontos, és mindkét oldalról megjelent az, hogy szükség lenne egy keretre, ami a közös Afrika-Európa stratégia lesz ugyanis hiányosságok voltak a politikai párbeszédben. Ezt el kell ismerni. És el kell ismerni azt is, hogy nemzeti szinten, illetve nemzetközi szinten a legfontosabb szervezetek a kontinentális szervezetek. Az AKC nagyon szép szervezet, de amikor mondjuk az ENSZ tárgyal, akkor az Ázsia csoporttal, vagy a Latin Amerika csoporttal, vagy az Afrika csoporttal tárgyal, és sohasem az AKC-val. Tehát a fontos tárgyalások mindig kontinentális szinten zajlanak, nincsenek komolyan vett kontinenseket felelős szervezetek. Elnézést kérek, hogy ezt kell mondanom, de ez az igazság. A Valóságban ez történik. Ugyanis ezek a valóságok határozzák meg minden egyes régió életét. Schaffhauser úr beszélt a fejlesztésről, de vannak itt olyan szavak, terminus technikusok, amelyek eltűntek már az Európai Unió szótárából. Azért jött itt a kotonú, hogy Jaundéból kilábaljunk. A probléma az, hogy vissza akarunk ide térni az Európai Unió elég merész ahhoz, hogy megvédje a nemzetközi szolidaritást. És a válasznak benne kell majd lennie az új megállapodásban. Várjuk ezt az új megállapodást. Természetesen az összes AKC és képviselőt arra ösztönzöm, hogy csatlakozzanak az Afrikai Unió álláspontjához. Ez az üzenetem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ismét csak hangsúlyozták a helyi önkormányzatok fontosságát, és gondolom, hogy ugyanez fog majd elhangzani a civil társadalom képviselőjétől is. Én a közös parlamenti közgyűlés kérdéséhez szeretnék hozzászólni, hiszen ez egy nagyon fontos társadalmat. Mi, a civil szervezetek, a civil társadalom szervezetei. Ezzel a közgyűléssel tudtunk a legtöbbet eszmét cserélni. Általában a parlament részvételét meg kell erősíteni a jövő megállapodásban. Minden szinten, nemzeti, regionális és alkácsi szinten is. Mi a civil társadalom nevében reméljük, hogy folytathatjuk a jó párbeszédet a parlamentekkel minden szinten. Nagyon fontos a civil társadalom számára, hogy a regionális szinten nagyobb teret kaphatnak, hiszen a regionális helyi szinten tudják igazából megjeleníteni szándékukat, akaratukat, de fontos, hogy az alkácsi partnerek is hangoztatják, hogy be akarják vonni őket. Mindig elmondjuk, hogy figyelni akarunk az ő általuk mondottakra, tudni akarjuk, hogy mit gondolnak ők a partneri viszonyról. Nem volt ez könnyű munka, már még akkor sem, amikor az Alkácsi Civil Társadalmi Fórum létrejött, ez nem tudott igazán működni, hiszen mi, a civil szervezetek nem kapnak pénzügyi támogatást, és három nagy régió között kell mégiscsak egyeztetnünk, de reméljük, hogy a jövőben ez a helyzet is javulni fog. És majd az egész alkácsi szintjén hangot tudunk adni a civil társadalomnak. Köszönjük a szakértőinknek. Azt hiszem, kijelenthetem, hogy különböző szempontokból világították meg ezeket a kérdéseket, ezek mind hasznosak a szakbizottságban, szakbizottság számára, hogy véglegesítsük az állásfoglalásunkat, amelyet április 29-i ülésünkön fogadunk el. Köszönjük a részvételt, minden jót kívánunk!

Excuse me, maybe we can start with our agenda, because... Elkezdjük a munkát, hiszen még van egy-két napi rendi pont. 15-ös napi rendi pont uniós polgári védelmi mechanizmus, aztán meg az élelmiszerágazat és a mezőgazdaság jövője. Sok képviselő nincs itt, de elkezdjük a 15. Eh, napi rendi pont taglalását, az uniós polgári védelmi mechanizmus. A bizottság a megelőzést eh, hangsúlyozza anyagában, és eh, az egy administratív eljárások egyszerűsítését, de a javaslatban a legfontosabb elem az, hogy az unió katasztrófára adott válaszát egy megfelelő tartalék képzéssel a RESC-EU ehm, csapattest felállításával ehm, biztosítsa. Ezek tűzoltó egységek és más polgári védelmi egységek, amelyeket át lehet csoportosítani és gyorsan be lehet vetni a krízisben. Láttuk, hogy Portugáliában szörnyű erdőtüzek pusztítottak a nyáron, és a tagállamok csak korlátosan álltak rendelkezésre tűzoltó egységeikkel, hiszen náluk is kellett a tüzet oltani. A <clears throat> EU-n kívüli krízisek során is bevethető lenne ez természeti katasztrófák, vagy akár más háborús konfliktusok következtében létrejött konfliktusok során is be lehetne vetni ezt az egységet. Az ENVI szakbizottság az illetékes, Elisabetta Gardini asszony az előadó, és a DEVE az 54-es házszabálycikk alapján vesz részt. A mi véleményünk előadója zeljen a Zofkó asszony, akinek septiben felolvasom a véleményét, aki nem tud itt lenni ma, mert Nepálban EU választási megfigyelő misszióban vesz részt. Elégedettségének ad hangot a bizottság jogoslatával, és úgy érvel, hogy a bizottság jó jogalkotói dossziét készített elő, amelynek segítségével az EU és tagállamai megerősíthetik a katasztrófa védelmi kapacitásukat, és más finanszírozási eszközökkel lehet ezeket a pénz finanszírozási eszközöket összekapcsolni. Véleményében kitér az EU humanitárius politikájára, a Knowledge Sharing Networkre és a harmadik eh, partner országok ügyére, annak érdekében, hogy a katasztrófákból eredő kockázatokat csökkenteni lehessen. Az előadó kihangsúlyozza a humanitárius segítségnyújtás és a polgári védelem közötti különbséget, a pénzeszközöket is külön kell választani, bár üdvözli az előadó a pénzeszközök komplementaritását. Így hozzájárulhatunk a katasztrófa hatásainak csökkentéséhez. Ugyanakkor a polgári védelem nemzetközi felhasználhatóságának kérdését is tisztázni kell, annak érdekében, hogy az EU, mint semleges szereplő képét megőrizhessük. A technikai szempontból 55%-os uniós támogatásra tesz javaslatot a előadó, azon tagállamokra, azon tagállamok számára, akik nem tudnak részt venni az EU közös púljában, mások pedig konkrét eszközökkel vehetnek részt. Ugyanakkor nem szabad ezen egység felállításával a nemzeti kapacitások kiépítését korlátozni, hanem sokkal inkább az éghajlatváltozásból eredő hatások kiküszöbölésére kell felhasználni ezt az ezt, eszközt. Megadom az árnyék jelentéstevőknek a szót, először is Kienge asszonynak, aki itt is van. Kienge asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a tájékoztatást sikerül ennek segítségével megfelelő tartalommal feltölteni ezt a javaslatot, a polgári védelem rendszerének reformjára vonatkozó javaslatot. Van egy-két kérdésem, és Olaszország tapasztalataira utalok. Olaszországban az elmúlt években egy sor természeti katasztrófa sújtott, földrengés, erdőtüzek pusztítottak más tagállamban is, de nálunk is. ezen felül pedig árvizek pusztítottak, a folyók kiléptek medrükből, és Olaszország a polgári védelmi együttműködés hasznát húzhatta. Léteznek tehát már most is ilyen mechanizmusok. Léteznek nagyon határozott és erős struktúrák, amelyek nem csak az intervenciót, hanem a megelőzést is szolgálják, hiszen bizonyos területeken vannak állandó kockázatok, és fontos, hogy felkészítsük az esetleges beavatkozást, illetve a megelőzést szolgáljuk. Tisztázni kell tehát, hogy hogyan lehet ezen veszélyeztetett területeket a természeti katasztrófáktól hatékonyabban megvédeni. Ez az ágazat a polgári védelem Oroszországban, tehát nagyon fontos szerepet játszott az elmúlt években. Van egy másik téma, amely szintén nagyon fontos, ez pedig az uniós fellépés reformja. Egyetértek ezzel a, vélemény, a véleményben foglaltokkal, az Európai Uniónak fellépése során semlegesnek kell maradnia. És <clears throat> lehet, hogy bizonyos költségeket az EU költségvetéséből lehet fedezni, de minden egyes tagállam végre kell, hogy hasz, hajtsa a reformokat, mi több megelőzésről szóló katasztrófa megelőzés szabályozó törvényt is el kell fogadnia, nemzeti törvény természetesen amelynek segítségével um, mind a katasztrófák megelőzését, mind a katasztrófa helyzetben való fellépés szabályoznék az egyes tagállamokban. Tehát fontos, hogy a tagállami és az Európai Unió szabályokat ennek a feladatnak megfelelően alakítsuk át. Nem csak Olaszországban, hanem más tagállamokban is az a feladat, tehát hogy a forrásokat a legjobban tudjuk felhasználni, és a legnagyobb védelmet biztosítsunk a polgári lakosságnak. Örülök tehát, hogy a mi szakbizottságunk is hozzájárulhat az európai keret átalakításához, egy vélemény kialakításával is. Ezzel remélhetőleg a kitett, veszélyeztetett és gyakran a bajban maga, magányosan egyedül maradó országok és régióknak is nagyobb segítséget nyújthatunk. Köszönöm. Köszönöm. Más árnyék jelentős tevőt nem látok úgyhogy már is megadom a DJ Echo-nak, Luchner úrnak a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm önnek, az előadónak, az árnyék előadónak a munkát és a mondottakat. Néhány szóban válaszolnék talán az itt elhangzottakra, ami a humanitárius segítségnyújtást illeti. Európai konszenzus áll fenn illetve a bizottság is aláírt az európai mm, egy konszenzust, megegyezést a humanitárius segítségnyújtás elveiről. Ezeket az elveket messze, menőig, messze menőn betartjuk. Másodszorban a fellépéseink 99%-a nem konfliktuszónában, hanem természeti katasztrófák sújtott a zónákban nyújtjuk, ilyen módon nem problematikus, hogy semlegesek vagyunk-e vagy sem, de persze tisztában vagyunk a humanitárius fellépések során a semlegesség elvének fontosságával, de Vannak olyan megkeresések, amelyeket visszautasítunk, hiszen úgy gondoljuk, hogy a semlegessége látszatát nem lehetne megőrizni, különösen amikor nemzetközi szervezetek kérnek bennünket arra, hogy a háború zónákban segítsük őket logisztikával. Számukra tehát a különbségtétel nagyon világos. A humanitárius segítségnyújtás és a katasztrófa védelem általában komplementár módon, nem párhuzamosan működnek a valóságban mondjuk az Irma és Maria hurikánok következtében múlt nyáron az Európai Polgári Védelmi Mechanizmus egy holland hajó, hajó működtetését finanszírozta, amelyel élelmiszert és más anyagokat szállítottak a VFP-től és más humanitári szervezetektől a katasztrófa sújtotta területekre. Komplementer módon dolgozunk. Vagy a rohingya, rohingya menekültáborok számára Bangladesben egyes északi tagállamok konténereket szállítottak ide, hogy egy nemzetközi humanitárius koordinációs központot lehessen felállítani, és mi polgári védelmi operációként, műveletként társfinanszíroztuk ezt. Az egyik konténeren EU zászló van. Ki szeretném tehát hangsúlyozni, hogy a komplementer, az egymást kiegészítő együttműködésnek nagyon bevált gyakorlatai vannak, és persze az EHU főigazgatóságban a polgári védelem és a humanitárius koordinációs finanszírozás kérdését egy ugyanazon sürgősségi válaszadó központ koordinálja és irányítja. Kiengesszony kérdésére egy valamit szeretnék válaszolni. A jogi szövegben a felkészültség és a készenlétről szóló szöveg szerepel, de a polgári védelem ugye megosztott felelősség. A nagyobb kötelezettségeket a bizottság a közleményében fogalmazza meg, ahol világosan megfogalmazza, hogy szándékunk az, hogy biztosítsuk, hogy a strukturális alapokból származó pénzek odaítélésénél is figyelembe vegyük a felkészültség szempontjait. Jelenleg más főigazgatóságokkal, főleg a regionális főigazgatósággal dolgozunk együtt, további feltételességet, kondicionalitást kidolgozva, biztosítva így, hogy az európai beruházási pénzeket jól költsük el. És katasztrófavédelem vagy az éghajlatváltozáshoz való hozzá igazodás szempontjait figyelembe vegyük, amikor a strukturális pénzeket elküldjük. Köszönöm. Much. Köszönöm szépen. Kienge hogy még egy megjegyzés? Volevo ringraziare per la... Igen, csak um, meg szeretném köszönni ezt a választ és megerősítek egy valamit. Sok esetben Olaszország a szolidaritási alapeszközeit használta fel. Én egy olyan zónából jövök, ahol hat évvel ezelőtt a földrengés pusztított, és um, minden uh, helyreállítási művelet, amelyet végrehajtottak, az Európai Szolidaritási Alap segítségével került végrehajtásra. Strukturális és a szolidaritási alapeszközeit használtuk fel. Ez nagyon sokat segítette, ezen katasztrófa sújtott a terület Emília, Modena és Ferrara között nagyon ö, sok ház épület omlott össze, és itt sikerült a szolidaritási alapeszközeit felhasználni. Egyébként köszönöm a válaszát. Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm a megjegyzést. Természetesen átadom ezeket a megjegyzéseket a vélemény előadójának, Zofko képviselőnek is. Gondolom, hogy megtaláljuk majd a megfelelő megoldásokat. A módosítók benyújtási határideje március 22-e délután 5 óra. Köszönöm szépen, akkor nézzük a következő napirendi pontot, az élelmiszerágazat és a mezőgazdaság jövője. Remélem, hogy jön az előadónk, és akkor azonnal meg is adhatom neki a szót. Az élelmiszerágazat és a mezőgazdaság jövőjéről van szó, az illetékes az Agri szakbizottság, Herbert Dorfman az előadó a néppárt nevében. November 29-én dolgozta ki a bizottság az ezzel kapcsolatos nyilatkozatát, melyben számos változtatást javasolnak a KAP kapcsán, hogy a legnagyobb hozzáadott értéket kapjuk a pénzünkért, valamint politikai változtatásokat javasolnak a hatékonyság nevében a bizottság jogalkotási javaslatait 2018 májusáig kell elfogadni, éppen ezért kellett ilyen gyorsan elvégezni ezt a munkát, hogy a jövőbeli kápot minél gyorsabban láthassuk. Maria Neusel a mi devés előadónk, és már is megadom neki a szót, tessék. Köszönöm szépen. Valóban csak néhány szót szeretnék szólni e témában. Nagyon fontos, hogy elmondjuk, hogy az európai agrárpolitikára gyakran úgy tekintenek, mintha kizárólag egy Európában zajló politikáról lenne szó, nem így van. Az agrárpolitikát, ahogy mi értelmezzük, és ahogyan agrárpolit, az agrárpolitikát támogatjuk, illetve nem támogatjuk, ez kihat a déli félteke országaira, különösen azon országokra, ahonnan árukat vásárolunk, vagy ahova árukat exportálunk. Tehát közvetlen hat összefüggés van a mi szakpolitikánk, és nem is beszélek a fogyasztói szokásokról, és a fejlesztési politika között. Ezért jelentésemben Kihangsúlyozom, hogy szoros, koherens politikára van szükség, megengedhetetlen, hogy az agrárpolitika vagy a halászati politika a fejlődő országokat károsítsa, a, és ezt a kárt aztán a fejlesztési politikával próbáljuk kompenzálni. Arra is emlékeztetni kell, hogy az SDG-k a fenntartható fejlesztési célok mellett elkötelezettek vagyunk, Például a kettes cél az éjség felszámolása, vagy a 12-es a felelősség teljes gyártás, termelés, vagy az éghajlatváltozás, vagy a vidéki élet támogatása olyan célok, amelyeket támogatnunk kell. Ez ránk és a fejlődő országokra is vonatkoznak ezek a célok. A hármas és a négyes pontban világossá tettem, hogy azon országok, ahonnan importálunk termékeket, többek között Brazília, ból nagy mennyiségű szóját importálunk. Sokan úgy gondolják, hogy ez helyes. Én azonban azt gondolom, hogy mi a saját termőterületünket kell, hogy kihasználjuk. Véget kell venni annak, hogy más országokból, más országokkal íjunk vissza a saját termelésünk tekintetében. Mások azt mondják, hogy jó, ezek az országok legalább el tudnak adni nekünk valamit, de ugyanakkor tudjuk azt is, hogy ezekben az országokban a, elűzik az embereket a saját területekről, a környezetkárosítóan gazdálkodnak, tehát hogyha nagy léptékben vásárolunk szóját egy-két egyes országokból, ez nem jó az országnak, legfeljebb egy-két nagy vállalkozónak. Hasonló ez az exportáruk tekintetében. Továbbra is nagyon sok paradicsomot, szárnyast vagy tejterméket exportálunk nagyon gyenge piacokra, és az gyenge piacokra való export azt jelenti, hogy a piacok nem erősödhetnek meg a jövőben sem. Itt tényleg véres a kezünk ebben az ügyben. Például a bajor tej, tejnek semmi keresnivalója nincsen uh, Burkina Faszóban. Uh, sokkal inkább a kis gazdálkodókat kell, hogy támogassuk uh, ott, és nem a mi túltermelésünket adjuk el. Hogan úr mindig újra azt mondja, hogy feladat az, hogy új ö, piacokat nyisson meg. Erre azt mondhatom Hogannek, hogy ön agrárbiztos, nem külkereskedelmi biztos, agrárbiztosként úgy cselekedjen, hogy jobban meg lehessen élni gazdálkodóként, és a vidéki térséget megőrizhessük. Ez az ön feladata, nem az új piacok. Azt akarom kihangsúlyozni, hogy véget kell vetni annak a mítosznak, hogy Európa kell, hogy élelmezze a, a világot. Főleg a konzervatív politikusok hangsúlyozzák ezt, nővelni kell a termelésünket, és akkor mindenki jól lakik. Nem. A termelés növelésében voltak éppen mások a zsákmányolunk ki, és nem mennyiségi, hanem elosztási problémával állunk szemben nem kell nekünk élelmeznünk a világot, ez egy téves mítosz. A felszólítom a bizottságot, hogy az SDG mutatókkal egy világos hatástanulmányt is készítsen el, és mutassa meg, hogy a GATT is felel ezért a helyzetért. Ki kell ezt mondanunk, a GATT felel a világban lévő éhezésért, a GATT felel azért, hogy növekszik a migrációs nyomás, tehát egy új agrárpolitikát kell Európában kialakítani, amely a saját gazdálkodókért felel, és ugyanakkor a világ másik felén élő gazdálkodókról sem feledkezik meg. Köszönöm. Thank you very much for presenting your position. Uh... Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevők következnek. A néppárttal fogjuk kezdeni. Kosa úr nevében én fogok hozzászólni. Elnézést kér, hogy nem lehet itt a mai napon, de szeretne köszönetet mondani az előadónak az elvégzett munkáért. Ugyanakkor van néhány pont, amely problémás a néppárt számára. A hármas pont, amely egy új fejezetet szeretne a kápban a 2020-as időszak után, ezt nem tudják támogatni. Az ötös pontban a területalapú kifizetésektől való átváltásról beszélünk. Az, a Kósa úr viszont azt mondja, hogy a VTO szerint ezek a területalapú kifizetések egyszerűen végrehajthatóak a gyakorlatban, és átláthatóak, tehát sikeresek. A hatos pont kapcsán pedig úgy gondolja a néppárt, hogy mindenképpen arról kellene beszélnünk, hogy felelősséget kell vállalnunk egy növekvő lakosság táplálásáért. Az EU-nak három fontos célkitűzése van a KÁP kapcsán. Az egyik megfelelő élelmiszertermelés, a második a nemzeti források és a klíma fenntartható kormányzása, a harmadik pedig egy kiegyensúlyozott területi fejlődés. Ezekhez kell ragaszkodnunk, új technológiákat kell kifejlesztenünk, új termékeket kell létrehoznunk, és közösen kell tanulnunk és együttműködnünk. Ez nem mitosz, ez a jövőnk. Ezt tudom tehát Kosa nevében elmondani, és most nézzük a többi árnyék jelentéstevőt, Máriával fogom kezdeni. Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni Maria Neuchelnek a munkáját, és abszolút támogatásomról biztosítom. Azzal a mondattal fejezted be, hogy vállaljunk felelősséget nem csak a saját gazdálkodónk, hanem fejlődő világban lévő gazdálkodók irányába. Én úgy, mond, úgy fogalmaznék, hogy sem itt, sem ott nem vállalunk felelősséget jelenleg. Hiszen nap mint nap európai szinten több száz gazdaság zár be, több száz munkahely szűnik meg. Egy olyan lefele vezető spirálba kerültünk, ahol lépéskényszerben vagyunk tehát támogatom az előadót. Az importokról mondottakkal egyetértek, főleg nyersanyagokat importálunk, és feldolgozott termékeket exportálunk. És sem a gazdálkodók itt, sem a földteke déli fél, fél, felén élők nem húznak ebből hasznot. Van még egy-két dolog, amit ki tudnék egészíteni azért, hogy még határozottabban fogalmazzak. Tehát egy-két módosító indítványt fogok beny, fogunk benyújtani a e szöveghez, hogy még ütősebbé tegyük a szöveget, de nem bírálatként fogalmazunk ezt meg. A néppárt előadói, árnyék előadójának kijelentéséhez hozzátenném, amit Bogdan olvasott fel. Tegnap a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban egy vita volt arról, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni a területalapú kifizetéseket. És érdekes módon épp a néppárti kollégák voltak azok, akik azt mondták, hogy itt pocsékoljuk el a pénzt, mert a gazdagokat még gazdagabbá tesszük. És hát kérdezem persze, hogy ki eh, akadályozta meg a változtatást. Éppen a néppártiak pedig itt a kondban azt mondták, hogy meg kell változtatni ezt. Egy szóval, hogyha a fejlesztési eh, célok iránti felelősséget vállaljuk, az SDG-knek is jobban megfelelünk, és valóban a globális délen élő gazdálkodók iránt is felelősséget vállalunk. Köszönöm Mariának a munkát, biztos vagyok benne, hogy jól együtt tudunk működni a jövőben is. Köszönöm. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Hogyha más nem kér szót, akkor Clark urat szeretném a bizottság részéről megkérni, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Nagyon örülök, hogy itt lehetek a Fejlesztési Szakbizottságban. Mi vagyunk az elsők, akik elmondják, hogy a CAP eléggé távol áll a tökéletestől, és hogy valóban jobbá kell ezt tennünk a következő alkalommal, ahogy reformra nyílik lehetőség. Fentarthatóbbnak kellene lennie, fejlődés pártibnak kellene lennie a kapnak, és valóban a fejlődés és a fejlesztés irányába kellene ellépnünk, hiszen a szerződés is ezt követeli tőlünk. Hogyha megnézzük magát a tervezetet. Ezen is lehetne még javítani. És szeretnénk bátorító szavakat látni benne, nem csak egy rendkívül kritikus hangvételt az állásfoglalás irányába. Ami az európai mezőgazdaság és élelmiszerágazat, valamint a fejlődő országok közötti kapcsolatot illeti, a bizottság is kimondja, hogy természetesen nem fekete-fehér ez a helyzet, úgyhogy kicsit árnyaltabb itt a kép, ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani néhány dolgot. Először is az EU mezőgazdasági politikája nem export támogatásra vonatkozik az élelmiszerágazatban, ezt kérik ugyan a harmadik országok. A káp természetesen nem nyújt olyan belső támogatást, amely piac torzuláshoz vezethet. Harmadsorban pedig a legnagyobb importőrök vagyunk a világban, a legkevésbé fejlettebb országok irányából, és negyedsorban pedig a partnereink a fejlődő országokban folyamatosan kértek olyan politikákat, amelyek piaci orientáltak, vagyis hogy a gazdák azt állítsák elő, amit a piac kivár, nem pedig azt, amit a kormányok előírnak nekünk. Minden egyes kereskedelmi partnerünk ezt kérte, különösen a fejlődő országokban. Árként a világpiaci árakat határozták meg, és nálunk pedig a dömping egyáltalán nem érvényesül Afrika irányába. Ez talán régen így volt, most egyáltalán nincs itt, úgyhogy ezeknek a mítoszoknak véget kell vetni. Többek között ez az Európai Uniós dömping, mondjuk a tejpor, vagy pedig a szárnyas hús esetében. Ez nem igaz, ez nem így van Hogyha megnézzük az exportot, akkor ez fejlett országokba indul ki, ezek feldolgozott magasértékű termékek, és a szubszaharai régióba, vagy pedig fejlődő országokban nagyon keveset expert, exportálunk. A fekete-afrikai régióban rengeteg gyermek éhezik, nagyon komoly a protein hiány, ezért fontos lenne, hogy állati protein, illetve tejtermékek jussanak be az Európai Unióból, vagy pedig máshonnan, mert a helyi termelés egyszerűen nem tudja kielégíteni ezt a szükségletet. Úgyhogy a probléma nem az Európai Unió, hanem a probléma az, hogy rendkívül nehéz helyzetben vannak az afrikai országok, nagyon rossz az infrastruktúra, nincsenek meg a logisztikai lehetőségek, nagyon rossz az egészségügy helyzete. Tehát nagyon sok mindent teszünk itt az Európai Unión belül, a fejlesztési politikán és az együttműködési politikán belül, hogy segítsünk ezeknek a gazdáknak Afrikában, akik ebből élnek, különösen a kisgazdákból, az egész élelmiszer ellátási láncban. Nagyon sok segítséget nyújtunk például a biogazdálkodás kapcsán, és a magas hozzáadott értékű termékeknél is. Úgy gondolom, hogy tényleg elfogadhatatlan, hogy például a kesudiót elküldik Kínába, ott pörkölik, és utána jut el ez az Európai Unióba. Szerintem ezek nem megfelelő kereskedelmi kapcsolatok, és nem megfelelő hozzáállás. Ezeket szeretem volna elmondani a szöveg kapcsán. Rendkívül fontos egyébként ez a szöveg, különösen a tejtermékek szempontjából. Tudjuk, hogy milyen helyzetben van az Európai Uniós tejipar, és ugyanakkor az állásfoglalás kritizálja azt, hogy beavatkozunk a kapcsolt támogatások rendszerébe. Tehát most vagy beavatkozunk a piacba, vagy nem avatkozunk be, de ez mindenképpen rossz. Ha beavatkozunk, az a baj, ha nem avatkozunk be, az a baj. Ez így nem igazán ösztönző, úgyhogy azt kérnénk az Európai Uniótól, hogy a reformokat egy piac irányú megközelítés irányába tolják majd el. Úgy gondolom, hogy így lehet majd megállítani a piac torzulást, mind az Európai Unión belül, mind pedig a világ mezőgazdasági piacán. És visszatérnék az a ponthoz, amit a legelején elmondtam, nem tökéletes a káp, elismerjük, a következő reformnál nagyon komoly környezeti kitételeket kell majd felvenni a szövegbe, valamint a fenntartató fejlődési célokat, a párizsi klíma célkitűzéseket, és reméljük, hogy ezek teljes mértékben részei lesznek majd a következő KAP modernizációs fordulónak. Így fenntarthatóbb és fejlődéspártibb lesz a KAP, mint valaha. Köszönöm. Uh, one moment, because the finally I give you floor to conclude and to maybe ask Akkor először is a Defco, Digi Defco-nak adom meg a szót, Michael Defkovnak. Öné a szó. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Def, DigiDefco jelen van, annak az az oka, hogy támogassuk mindazt, amit Agri, DG Agritól a kollégánk elmagyarázott. Nagyon szorosan egyet működünk, és teljes mértékben összhangban vagyunk mindazzal, a, mi elhangzott az elemzésben, hogy az értékváltozások hogyan alakultak. Mindenképpen támogatni szeretnénk a fejlődést, részt veszünk közösen a különböző technikai csoportokban, a különböző árukkal foglalkozókban, a cukor, a banán munkacsoportban, illetve például a tápanyagokkal kapcsolatos aggodalmakkal is foglalkozunk. Tehát minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az itt ülő képviselők aggodalmait kezeljük, és hogy előbbre lépjünk. Tehát mindenképpen természetesen a támogatandó országokban a partnerekkel együtt dolgozunk ki a fejlesztési politikáinkat. Körülbelül száz ország van, ahol vannak fejlesztési megállapodásaink, ezek közül mintegy 60 mezőgazdasági ágazatra vonatkozik, és akkor a politikai párbeszéd folyik, a, olyan messzire megyünk, amíg a partnereik ezt kívánják, és mindaddig, amíg sikerül eredményt elérnünk. Köszönöm szépen, elnök úr! Elnök, köszönöm szépen! Knap úr, és akkor most egy zárszó, és utána majd még visszatom a szót. Voltak éppen nem voltak ezek kérdések, de a két hozzászólás megdöbbentett engem. E két kijelentést a tudatlanság határozta meg, és ez általában nem használok ilyen szót, de ez tényleg egyszerűen botrányos, ignoráns és buta hozzászólások voltak. Ezek a tényeket megfordítják, és azt kell, hogy mondjam, és nagyon nyomatékkal mondom, az ön gondolkodása felett eljárt az idő. Többször írtam Hogan biztosnak, és elmondtam, hogy meg, még meg kell változtatnunk dolgokat, hogy a menekülési okokat megváltoztassuk, és Hogan biztos pedig többször válaszolt, hogy nem kell semmit sem változtatni, mert minden jól van. Minden egyes szakpolitikus arról beszél, hogy meg kell szüntetni a szök a menekülési okokat. Én tényleg szégyellem magamat azért, hogy ön idejön a fejlesztési szakbizottságba, és elmeri ezt mondani. Az első válaszom hogy nem szubvencionáljuk az exportokat. Nem érti, hogy minden egyes területi szubvenció szintén export támogatás? Miért akkor is, hogyha nem direkt módon támogatja az exportot? Indirekt módon, igen. Még egyszer mondom, döbbenten látom az ignoranciáját. Hogyha a jelentést elutasítják, akkor még mindig jobb, ha a tisztelt ház elutasítja, semmit, hogyha kigújóznánk a lényegét, és semmit mondó jelentést fogadnánk el. catching up with um, where we are. So, Elnök, tehát a DigG Agrinak címeztek kérdéseket, ha jól értettem. Nem hallottam egészen, hogy miről volt szó, úgyhogy nem tudom, hogy akkor akar erre reagálni, de úgy tűnik, hogy vannak, akik nincsenek megelégedve. Kíván-e válaszolni a DG Agrino és asszonynak? Nem demokratikusan választott képviselő vagyok a parlamentben, úgyhogy itt nem lehet enyém az utolsó szó Annyit szeretnék mondani, hogy az Európai Unió sehova semmilyen agrárszubvenciót nem ad, egy zöld doboz van, és olyan támogatási rendszerek vannak, amik a kereskedelmet nem torzítják. Világpiaci ár az a legjobb jelzés, hogy világpiaci áron történnek az elszámolások, és nincs támogatás, szubvenció. Szeret még hozzámondani valamit? Nem? Jó, mondja az elnök azt, hogy majd akkor később még beszélhetünk. Tudjuk, hogy a mi vitánkat majd a partnereinkkel, a biztossal kell megvívni az itt jelenlévő. Akkor most visszatérünk. Tehát a április 10-e 10 óra a módosítók benyújtásának határideje. Köszönöm szépen, kollégák! Most pedig akkor a 17-es kérdés, pontra kérünk rá, ez a kérdések órája. Egy kérdést kaptunk Ignáció Kávától, ezt megtalálhatják a dossziéjukban. nem olvasom fel a kérdést, vagy csak egy percet, hogy mégis miről van szó, hogy a kollégák tudják, hogy miről van szó. Köszönöm szépen, csak nagyon gyorsan. Ez egy nagyon rövid kérdés, egy-két perc alatt lebonyolíthatjuk. Az Európai Unió a kafé, kávé és a kakaó legnagyobb importár, importője, és sok millió kiskorú dolgozik a tárt a, a ültetvényeken, és a kakaóért kifizetett ár ma 60%-kal alacsonyabb a 983-as ár alatt. Kérem, hogy ne olvassa fel ezt a kérdést. De hát adatok vannak benne, adatok vannak benne. Hogyha nem olvasom föl, akkor nem tudom jól elmagyarázni mindezt, ami szerepel a szövegben. That's why I am reading out. Egy szóval az Európai Unió ilyen módon hozzájárul ahhoz, hogy a kiskorúak munkáját és a gyermekmunkát támogassam Az UTZ és más Fairtrade um, tanúsítványok ugyanakkor um, nem tudják megoldani a gyermekmunka problémáját, és ilyen módon a multinacionális cégek a bekerülési ár alatt vásárolják meg a kávét és a kakaót. Azt kérdezzük a bizottságtól, hogy milyen intézkedésekkel próbál fellépni, hogy a kávé és a kakaó ellátási láncában megszűnjön a gyermekmunka, illetve milyen kereskedelmi politikai döntéseket hoznak a multinacionális cégek visszaszorítása érdekében, Másodszorban hogyan próbál a bizottság hozzájárulni ahhoz, hogy az Európában elfogyasztott kakaó és kávé ne gyerekmunkából származzon? Okay, um, have we got the commission to answer? I don't have your... Itt van a bizottság, hogy megválaszolja, nem tudom a nevét sajnos, mondja az elnök asszony. Rosáti de Paulis asszony a defco Köszönöm, elnök asszony, jó napot kívánok! Megvizsgáltuk ezt a kérdést, amikor decemberben megérkezett hozzánk, és több konzultációt is folytattunk a különböző szolgálatainkkal, és a szeretném felolvasni, hogy mit javasoltunk a bizottság részéről. A bizottság elkötelezett, hogy a gyermekmunka minden formáját felszámolják a fenntartható fejlődés 8-as pontjával összhangban is. E tekintetben a fejlesztési politika nagyon fontos szerepet játszik az ellátási láncban, illetve a szociális és környezeti sztenderdek tekintetében, ideértve a gyermekmunkát is a nem európai országokban. Az ön kérdése nem mondta meg pontosan, hogy mely országról vagy régióról van szó. Az Unió a jogi keretek támogatásával küzd a gyermekmunkával, illetve az átfogó megközelítéssel, oktatás, kereskedelmi eszközök kell. Például azon országok, amelyek a GSP pluszhoz, tehát az általános preferenciarendszer pluszhoz csatlakoznak, azoknak ratifikálniuk kell, és el kell fogadniuk a munkavállalói sztenderdek, nemzetközi munkavállalói sztenderdeket, ideértve gyermekmunkára vonatkozó részeket is és a közösségek életkörülményének javításával, környezetvédelmi, egészségügyi kell próbáljuk garantálni azt, hogy a termékek megállapodott minimális áron kerüljenek forgalmazásra. Ez a kakó esetében gyakorlatilag a piaci értéket jelenti. Növelni kívánjuk a tanúsítványrendszernek a minőségét. A bizottság jelenleg elefántcsontparton parton tanulmányt készít arról, hogy hogyan néznek ki a hagyományos rendszerben értékesített kakaó és a tanúsított kakaó ára, árak és hogy szükséges-e további be, fellépés vagy beavatkozás. E tekintetben a bizottság meg fogja vizsgálni a legjobb gyakorlatokat, amivel a kakaó ágazatban a gyermekmunka kiküszöbölhető, ez egyébként március 21-én fog megtörténni, és ezáltal támo- tájékoztatjuk is önöket, hogy lesz egy ilyen munkacsoportunk, és ott nagyon szívesen látjuk, meghívjuk Önöket. Különböző szereplők lesznek jelen, intézmények, magánágazatiak, civil társadalom résztvevők, és nemzetközi szervezetek is jelen lesznek. van még itt egy részletes programom is, és egyébként ott kint az asztalon is megtalálható. Ebben a munkacsoportban meghívtuk és felkértük többek között Fernando Morales de la Cruz urat, aki önt tájékoztatta erről a problémáról a kávé és kakaó árak nemzetközi szinten kerülnek megtárgyalásra, az alva alacsony árak összességében a nagy modern ültetvényeken vetődik fel, mint probléma. A jobb jövedelműek nyilvánvalóan javítják a termelést és korlátozzák a gyerekek részvételét szemben a családi vállalkozásokkal a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat irányelv 2015-ből, az biztosítja azt, hogy a fogyasztók megfelelően tájékoztatást kapjanak, hogy honnan származik az adott kakaó vagy kávé termék. Ez az irányelv megtilthatja a ö, hamis ö, hirdetéseket és az etikus vállalati felelősséget egyértelművé kell tenni, pontos információt kell szolgáltatni, és a kereskedőknek bizonyítaniuk kell, hogy ennek a követelménynek megfelelnek. A nemzeti ö, illetékes hatóságnak kell vizsgálnia, hogy bizonyos eh, nyilatkozatok, megállapítások azok hamisak-e, vagy hamisan kerülnek-e a fogyasztó elé Mondok egy példát, például a ö, eh, gyapott termékek és ruházati termékekkel kapcsolatban készítünk egy ö, eh, vizsgálatot, a FAO-val és az ILO-val együtt végezzük ezt. Szeretnénk javítani az átláthatóságot és a ö, visszavezethetőséget. És fontos, hogy a, a, majd az eredményeket átültessük a kávé és a kakaó ágazatba is. Van-e valamit hozzá kíván ehhez tenni, Ignáció? Nos, megvizsgálom ezt a tanulmányt, de úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amely egy alapvető jelentőségű. Nagyon nehéz közvetlen választ kapni ezekre a kérdésekre. Nem csak a kakaóról és a kávéról van szó, hanem nagyon sok ágazatról van szó, a globalizáció és a árak csökkentése irányába ható nemzetközi nyomás hozta létre ezt a helyzetet ne kapkodjunk, de törjünk inkább arra, hogy kiegyensúlyozzuk az árakat, hiszen fenntarthatatlan, hogy valaki egy olyan árat fizessen egy termékért, amelyből a termelő nem élhet meg. Megvizsgálom ezt a tanulmányt, a holnapi találkozóra is elmegyek, de nem először halljuk, hanem gyára hallunk szép programokról, szép szavakat hallunk, de nem látjuk ezeket valósággá válni, amely fellépéssel valóban a munkát, a kiskorúak kizsákmányolását lehetne megakadályozni. Bizony a multinacionális cégek sokszor európai cégek, azok, akik a hihetetlen verseny, versenyben a gyermekmunkát is felhasználják. Nyomon követjük ezt a munkát, mi megválasztott parlamenti képviselők. Köszönjük szépen! Nyomon követjük ezt, tehát köszönjük a bizottság válaszát. Kollégák, ülésünk elején már elmondtam, hogy maximum 10 percet tudunk szállni arra, hogy vendégeinknek szót adjunk. Guatemalából jönnek ezek a vendégek a guatemalai munkai, munkaügyi és szociális biztonsági miniszter Laci Verellálió van itt. A asszony Guatemala nemzeti prioritásairól szeretne, szeretne beszámolni. Mielőtt megadom a miniszter asszonynak a szót, két dologra szeretnék emlékeztetni. Egyrészt a jelenlegi vizsgálati munkánkból tudjuk, hogy Guatemala EU támogatást kap az, egy, az együttműködése támogatásból, de ennek a lehívható pénzeszköznek csak egy részét hívták le. Erre rákérdeztünk a bizottságnál, és kérdezzük a guatemalai hatóságokat, nem kár, hogy ott áll a rendelkezésére, lehívható a pénz, és mégsem kötik el. Másrészt pedig a 2017-es Szaharov díj egyik jelöltje, Aurel Alice Chavez volt, az őslakósok, a nők jogáért végzett munkát eh, díjazta volna a parlament, de ő most Európában él, mert eh, nem tudják biztosítani a biztonságát Guatemalába. Reméljük, hogy mi hamarabb visszatérhet Guatemalába, és folytathatja biztosságos környezetben és feltételek mellett eh, a munkáját otthon. Reméljük, hogy ezt a kormánya felett továbbítja, hiszen a Szaharov díjjal valóban az emberi jogi harcosokat, az emberi jogok megvédőit támogatjuk. Miniszterasszony, sajnálom, hogy ilyen későn kapszott, sajnálom, hogy ennyi időt tudunk önre szállni, de most megadom a szót. I just say is we have to finish at... És tájékoztatni szeretném, hogy a tolmácsolás fél hétkor véget ér, és el kell, el kell menjek én magam szavazni, másik szakbizottság elnézést kérek, de hát ennyi idő áll az ő rendelkezésre. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy adott időt a guatemalai kormány nevében, amelyetnek vezetője Morales elnök, Üdvözöljük azt a támogatást, amelyet biztosít számunkra az Európai Unió Stefano Gato nagykövet közreműködésével. Külön köszönjük a stratégiai döntéseket, amelyeket prioritásként hoztak meg a biztonság, oktatás és foglalkoztatás területén. Köszönjük, hogy támogattak bennünket abban is, hogy a a korrupció és a büntetlenség elleni küzdelmet meg tudjuk vívni, és Európai Unióként közvetlenül felszólaltak, amikor az elnök és a guatemalai lakosság fontosságot tulajdonított e kérdéseknek. Fontos még jelezni, hogy az önök tagállamai, az Európai Unió tagállamai nagyon sokat tettek az hazámban az egyenlőtlenségek felszámolása érdekében is. Ez utóbbival kapcsolatban az egyik Lolleita Chávez asszonynak a védelme, akit ön is említett, illetve az ő munkájának az elismerése a szociális igazságért területén elismeri a guatemalai kormány is. Meg kell említeni, hogy a az igazságügyi miniszternek külön pénzeszközei vannak, amelyek lehetővé teszik, hogy egy különleges egység legyen, amelyik a az emberi jogi harcosoknak, például Lolitának, újságíróknak, a ö, szakszervezeti képviselőknek a biztonságát tudja garantálni vagy biztosítani. És az együttműködés a belügyminisztérium és az igazságügyi minisztérium között ö, fel tud lépni, hogy az ilyen harcosokat megvédjék úgy gondolták, hogy a korrupció elleni harc, és különösen a biztonság olyan kulcskérdések a második észrevételével kapcsolatban pedig, ami a költségvetés végrehajtását illeti, mint önök is tudják, a lakosságnak komoly szükségletei, igényei vannak, és az Európai Unió támogatását nyomon követjük nagyon sok fontos területen egészségügy, a méltányos, megfelelő, méltó munkahelyek, a KKV-k támogatása, egészségügy, biztonság támogatása, és mindenek előtt az alultápláltság elleni küzdelem rendkívül fontos volt, mert ez segített megerősíteni az állami intézményeket. És hogy visszatérjünk még a költségvetési kérdéshez, hogy szembe tudjunk nézni a lakosság szükségletei, ez komplex helyzetben vagyunk. Nagyon alacsony a végrehajtási százaléka a költségvetésnek. Azt mondhatom, hogy mindent megteszünk Guatemalában annak érdekében kormány szinten, hogy a rendelkezésre álló költségvetéssel együtt legyen egy költségvetési végrehajtási egység, amelyik lehetővé teszi a költségvetés hatékonyabb végrehajtását. Mint nyilván tudják, az országunk erősen küzd a korrupció ellen, de van problémánk a közbeszerzési törvényel, amely nem volt kellően rugalmas ahhoz, hogy nemzeti vagy nemzetközi pénzeket is felhasználhassunk. Így módon Ma említhetnék egy problémát a különböző minisztériumok szintjén, sőt azt is mondhatnánk, hogy egyszerűen lebénult a költségvetés végrehajtása, mert a ö, tisztviselők, aki állami tisztviselők, annyira bonyolult eljárást kell, hogy végigvigyenek, és számtalan per is van, amiből aztán bebörtönzés is lett, a volt alelnök börtönben van, a volt kormánynak kabinetjeiből is többen vannak börtönben, úgyhogy az emberek félnek aláírni bármiféle projektet, illetve felhasználni bármiféle ilyen pénzalapot. Tehát a guatemalai kormány módosítani kívánja a közbeszerzési törvényt, továbbra is az átláthatóság szellemében, de fontos, hogy önök tudják, hogy miért nagyon alacsony a költségvetésnek a végrehajtási szintje, illetve az összegek lehívása. Erőfeszítéseinket egyeztetjük a parlamenttel, és reméljük, hogy a civil társadalom jelentős szerepet fog játszani annak érdekében, hogy életképes legyen a költségvetés végrehajtása. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy válaszoltam-e az önök kérdéseire de számunkra nagyon fontos, hogy az Európai Unió a továbbiakban is támogasson bennünket, hogy tovább tudjunk lépni azon stratégiák és politikák mentén, amelyek a ö, legalitást és a fejlődést jelentik. Mindenkinek szerintem köszönni, hogy egy olyan programot hajtottak végre, ami nagyon sok pozitívumot hozott Guatemala számára. Említeném itt a fiatalok foglalkoztatási politikáját. Mint tudják, a guatemalai lakosság 70%-a fiatal, és e programnak köszönhetően, amelyet önök finanszíroztak, szeretnénk garantálni a projektünknek a folytonosságát azért, hogy ez a fiatalság, akik e, folyamatos fejlődést szeretnének elérni, e, tudjanak dolgozni. Tehát a nemzeti e, foglalkoztatási politika kialakításra került, ez az a politika, amiért én vagyok felelős, és nagyon odafigyelünk a nőkre, a fogyatékossággal élőkre, a migránsokra, azokra, akik egy sebezhető csoportot képeznek, és akiknek szükségük van a támogatásunkra. Azt mondhatom, hogy a guatemalai kormány továbbra is fellép a büntetlenség ellen, a korrupció ellen, és nem szeretnénk megkérdőjelezni az alapvetően fontos projekteket, amik kellenek, a, hogy a az állampolgárok fejlődhessenek, különösen az őslakosság, indián származású lakosság körében hála az Unió segítségével. Ez valamennyire sikerül, és köszönöm, hogy segítettek, mert enélkül sokkal nehezebb helyzetben lennénk. Kormányom nevében szeretnék köszönetet mondani a támogatásokért, a nyílt szellemért, és állunk rendelkezésre, hogy együttműködjünk és összehangoljuk erőfeszítéseinket önökkel. Még azt mondanám, hogy a köztársasági elnök kötelezettségvállalása az átlátható, tisztességes fejlődést kívánja biztosítani a guatemalai lakosságnak. Köszönöm. Köszönjük szépen. Remélem, hogy együtt tudunk működni majd ezekben a kérdésekben. És azt is gondoljuk, hogy kijelenthetjük, jól értjük ezeket a problémákat, amelyekkel az ön országa szembenéz, és együttműködünk, hogy közösen oldjuk meg a problémákat, mind a biztonság, mind a más emberi jogi problémákat. Köszönjük szépen, hogy eljött, és remélem, hogy sikerül folytatnunk az együttműködést a jövőben. Köszönöm. So, um, thank you very much for that. It was very short. Köszönöm szépen le kell zárnunk ezt az ülést, úgyhogy egyebek egyebek rendi pont alatt nincs semmi. A, mm, már holnap lesz egy eh, közös meghallgatás, és a április 23-án lesz a következő teljes ülés. Köszönöm a kollégáknak, köszönöm a tolmácsoknak, minden jót!